Bene, possiamo iniziare. Buongiorno. Elkezdhetjük a munkát. Jó napot kívánok mindenkinek. A mai délelőtt a kiskorúak eh, jogáról cserélünk eszmét Szenegában, akik eh, iskoláskorúak. A dára egy olyan fogalom, amelyet Szenegában használnak, a Korán, a hagyományos Korán iskolákat írják le ezzel a névvel, a Dara névvel, amelyek évszázadok óta a gyerekeknek 5 és 15 év közötti gyermekeknek adnak vallási nevelést. A legtöbb gyerek szegény családból jön, és nem nincsen pénzük ezeknek a családoknak, hogy rendes, úgymond iskolába írassák be a gyerekeiket. Ezeket az iskolákat nem szabályozza semmilyen törvény, semmilyen szabály, és nagyon sok visszaélés történt, gyermekkereskedelem, vagy pedig kényszer, koldulás jelensége fordul elő. Maria Cruz, fotoriporter, aki Talib's Moda Day Slaves címmel egy könyvet publikált a dárákról, <clears throat> a talib pedig a tanítvány eh, arab szava. Tehát mai, mai idők szolgatanítványai. Ezeket a fényképekre a WordPress Photo Award-ot kapta meg, valamint a New York Times-ba, a Washington Post-ba és az El País-ba publikálta őket. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden további késlekedés nélkül megadom Louis Cruznak, a Mario Cruznak a szót, hogy mutassa be nekünk a helyzetet Szenegálban, illetve a Dárákban. Tessék, parancsolja Mario Cruz. I want to thank this opportunity to share with Köszönöm szépen, hogy lehet meghívtak, és beszélhetek arról, hogy mit láttam Szenegában. Vissza Gíneában voltam 2009-ben, amikor ezeket a történeteket hallottam, de soha nem hittem, hogy a Szenegában ilyen drámai események tanulja leszek, ahol a gyermekkereskedelem és a visszaélések ilyen durvák. Hat hónap kutatás után láttam, hogy a bizonyítékok hiánya játszik fontos szerepet, ezért egy hónapon keresztül meglátogattam ezeket a titkos iskolátokat, iskolákat, és amiket láttam, azok, azok a jelenségek nagyon riasztóak. Dakarban, Medinában, Ufiszkban, Kirmeszárban, Demegenban, Szandúiban és Tubában látogattam meg a Dakarokat. Ezek nem iskolák, hanem néha kínzóhelyek ami oktatási rendszer kellene, hogy legyen gyakran kizsákmányolási rendszerként működik. Az egész országban az a hagyomány, hogy 5 és 15 éves közötti fiúkat a darákba, a iskolákba küldik, de valójában ezek a fiúk akiket talibnak neveznek, 8 órában koldellásra kényszerítik őket, vagy más visszaéldések áldozatai lesznek. A Human, Human Rights Watch beszámolója alapján a talibok száma nő, több mint 30 ezer fiú koldul a Dakari régióban, legtöbbjük szenegáli, de Gínai, Bissaui és más környező országok gyermekei is itt vannak. A szülők darágba küldik a gyerekeiket azért, hogy a Koránt tanulják, mert nem engedhetik meg maguknak a oktatást, de voltak éppen a dara gyakran a gyerekek kizsákmányolásának intézménye. A gyerekek gyakran csak fociznak, vagy pedig csavarognak, és a embercsempészek áldozatává válnak. Szenegál 2005-ben elfogadott egy törvényt, amely megtiltotta az emberkereskedelmet, illetve a kényszer kuldulás, de egy-két ügy, ügyben történt eljárás. 2005-ben ezer korán iskolára kiterjedő öm, ellenőrző egységet állított fel a rendőrség, de voltak éppen a rendőrség sem tudja, hány ilyen iskola van. A darákat nem szabályozzák, titkos épületekben vannak, vagy pedig félig épült épületekben. Egy komoly kihívás volt a számomra. Csak éjszaka tudtam bemenni, és csak az iskolákat, de a gyerekeket soha nem fényképezhettem. Miért? Azért, mert a Marabuk már sok éven keresztül nemzetki NGO-któl kértek segítséget, hogyha ezek a nemzeti civil szervezetek rájöttek, hogy <clears throat> a céljuk az volt, hogy ezt a rendszert támogassák valamilyen alapokkal, pénzzel, azonnal meg elzárták a pénzcsapokat. Az a tény, hogy itt jártam, és fényképeztem a drámai helyzetet, segítséget adhat az iskoláknak, ez volt a szöveg, amelyel oda tudtam menni. Gyerekeket megvertek, megkorbácsoltak, a legfiatalabb talibokat például ki kötözték, kiláncolták, láttam a félelmet a szemükben, láttam ugyanakkor az érdektelenséget a szenegáli társadalomban. Igaz, hogy minden visszaélés elrejtett, de ugyanakkor a koldus gyerekek sebei mindenki számára láthatóak. Ez a Dakári, illetve szenegádi valóságnak a <clears throat> mindennapjai. Az embercsempészet elleni egységgel is találkoztam, és a képviselőjük azt mondta, hogy reménytelen a helyzetük két munkatársuk van, pedig sok száz dára és több ezer tárib van. Követtem <clears throat> fiúkat az utcán, akik elmenekültek az iskolából, például Dakarról összehasonlítva egy kis ilyen városban, ahol sok, ennek ellenére sok talib volt, itt a fiúk, a gyerekek csoportban akarnak túlélni, és tudják, hogyha egyedül maradnak, akkor prostitúcióra kényszerítik őket. Van egy központ, amely a talibokat segíti. Minden nap <clears throat> sorban állnak a fiatal fiúk, orvosi segítségre vagy ételre várva, és menekülve a központoktól. Nem tudom, hogy hogyan lehet szemet hunni ezen jelenség fölött. A talibok van, hogy tíz évig ebben a rendszerben vannak, nem tudva ki a családjuk, honnan származnak. Még egyszer mondom, olyan fiúkról beszélek, akik öt éves korukba kezel, kerülnek ezekből az áll a korán iskolákba, a fiatal talibok azok, akiket hónapokra kikötöznek, kiláncolnak, amíg a marabú bizalmat meg nem nyerik. Tubában is jártam, a Szentvárosban, és és itt is láttam, hogy ki láncolták a fiatalokat, de a Marabó aztán gyorsan kiszorított az iskolából, értette, hogy milyen veszélyel jár a jelenlétem. Aztán öm, visszatértem az ebédidőre, és öm, ugyanakkor öm, nagyon nehéz volt a helyzet. Az idősebb taribok nem voltak jelen, ők kimentek a városba, próbáltak öm, koldulni, illetve a városok kiárata fele tolultak. Nagyon féltem, de ugyanakkor meg is rendített, hogy milyen szervezetten működnek ezek az iskolák, hogy elfedjék a tevékenységüket. Sajnos vannak olyan talibok, akik 16 éves korukig ezekben az iskolákban élnek, és aztán maguk is fiatal tanítványokat verik, zsákmányolják ki tudják a fiatalok, hogy képtelenek megszabadulni, és azt is tudják, hogy megkínozzák őket, néha megölik őket. Az egyik eh, legemlékezetesebb megbeszélésem egy talibba volt, aki azt mondta, hogy elegem, hogy megvernek, eh, még hogyha összegyűjtöm a pénzt, akkor is megvernek nem félek most már a haláltól. 15 éves volt, de a tekintete egy öregember tekintete volt. Ebben a pillanatban tudom, hogy Amadónak semmi sincs az életben. Ez a valóság még komplexebbé vált. Nagyon nehéz <clears throat> pénzt begyűjteni Szenegában, ezért helyi építővállalatoknak bér, adják bérbe a gyerekeket ezek az áll a korán iskolák sok marabú több, hogy egy iskolát működtet. Arra is felfigyeltem, hogy a szenegáli áltanárok a más országokban jövő állkorán tanárokkal felveszik a rendszert. Például a Bissau Gíneából dolgozó um, ilyen áll a korán tanárok a vidéki térségeken dolgoznak, nem a városban, hiszen innen könnyebben tudják a gyermekeket megszerezni és kizsákmányolni, kevesebb az ellenőrzés. Szenegál és Bissau Guinea között is drámai a helyzet, gyakran szökött gyerekeket szereznek be, és zsákmányolnak ki ezek az iskolák, és aztán vannak olyan iskolák, amelyek teljesen el vannak szigetelve a világtól. Nem hittem volna, hogy hány ilyen iskola van, pedig szenegában ezt megtapasztaltam. A gyermekek sötét, drámai körülmények között eh, szenvednek. Tele vannak a szállóhely, szállótermek, a hálótermek, alul tápláltak, és különböző járványok betegítik meg a gyermekeket. Az elmúlt években sok gyermek meg is halt emiatt. Az első a kényszerkoldulás, a gyermekek bántalmazása nemzetközi szervődéseket sért, amelyeket Szenegal aláírt, a szenegali törvények tiltják ezt a jelenséget, de ugyanakkor a visszaélés mégis elterjedt, és alig-alig fedik fel az eseményeket, és minimális ítéleteket szabnak ki, hogyha valakit elítélnek. Nagyon nehéz megváltoztatni a szenegáli társadalmat, hiszen a szülők már régi ideje hagyományosan korán képzésre adják a gyereiket, sejtve, hogy ez mivel jár. az volna a cél, hogy a dárákban a gyermekek jólétére koncentráljanak, de ezt nem tudjuk biztosítani, és ilyen módon a kizsákmányolás jelensége folytatódik. Szenegál az egyik legstabilabb demokrácia Nyugat-Afrikában, de a társadalmat folytogatja a szegénység, és ez kizárja az azonos az egyenlő esélyeket. Szenegál után Bissau Gineába mentem, hogy dokumentáljam ezen gyermekek elkeseredését, és megnézzem, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a probléma megoldásáért. Óriási a különbség a intézkedések között a két országban bissau központokat hoztak létre volt eh, kizsákmányolt gyerekek számára. Ráadásul felhívják a figyelmet, eh, a lakosság figyelmét arra, hogy ne írassák be gyerekéket ezen korán iskolákban. Az igazi tanárok azok, akik elítélek ezt a helyzetet, de ugyanakkor ezen áliskolák eh, továbbra terjednek Szenegálban ezen fényképeket, ezen fényképek változás útjá, változás irányába hatottak. A szenegáli hatóságok um, látták a fényképeket, és sok gyermeket a WordPress fotódíj után megmenekítettek, de sok mindent kell tenni. Ezért úgy döntöttem, hogy könyvet is publikálok, um, és Szenegálban és Bissau is hozzáférhető ez a könyv, de ugyanakkor látni kell, hogy helyi szociális munkások is próbálnak segíteni a fiataloknak. Most már nem lehet elfordulni a jelenségtől, és látni kell ezt teljes drámaiságában és mélységében. Köszönöm szépen. Rodriguez képviselőtesség. Eh, Üdvözlöm, eh, és köszönöm szépen, hogy eljött, és beszámol nekünk erről a jelenségről. Nagyon örülök annak, hogy ez a szakbizottság ezt a eh, vitát napirendre tűzte a gyermekek ezen gyermekek helyzetéről. 2016. júniusában azt a kérdést tettem fel a parlamenti kutatószolgálatnak, hogy a szenegáli Dara iskolák helyzetét nézzék meg, ezzel kapcsolatban milyen információink vannak, és hát egyáltalán nem, jól néz, nem néz ki jól a helyzet. Biztosítanunk kell, hogy a nemzetközi jogot betartsák. A gyermekek jogairól szóló konvenciót is aláírt a Szenegál, illetve számos nemzetközi, szerve, nemzetközi egyezményt, amelyek a gyermekmunka és a gyermekkereskedelem ellen lépnek fel, azonban nem tartják be ezeknek az egyezményeknek a szövegét. 2012-ben a szenegáli kormány egy um, jogszabály elfogadását uh, tervezte, uh, ezek az iskolák, amelyek csak a Koránt tanítják, ezekre um, kívánták létrehozni ezt a jogszabályt, de a célokat ez nem érte el. A Human Rights Watch számos uh, ajánlást dolgozott ki, nem fogom mindegyiket felsorolni, de az egyik kifejezetten fontos, eh, hogy ennek a szenegáli kormány megfeleljen, aminek a lényege az volt, hogy a jelenlegi jogszabályoknak feleljen meg, jogszabályokat tartsák be, melyek szerint eh, tilos a koldulás. Közben pedig nagyon sok gyereket, 4 és 15 év közötti gyereket koldulásra kényszerítenek. A szenegáli kormány 340 millió eh, eurót kapott 2017-ben, eh, és eh, humanitárius segítségnyújtást is kaptak, holott közben meg látjuk, hogy Szenegában több tízezer gyerek alultáplált. Ez elfogadhatatlan. Úgy látszik, hogy ez mind próbálják eltitkolni előlünk, de ez most napvilágra került ezeknek a fotóknak köszönhetően. Köszönöm szépen. Ádri képviselő. To, co mm, pan tutaj był uprzejmy powiedzieć na temat... Köszönöm szépen. Um, a szenegáli gyermekek e, helyzete. Kérdezzük, hogy működik-e a tolmácsolás, megtalálták-e megfelelő csatornát? Igen? Jó. Nos, tehát amit ön éppen elmondott eh, ezen szenegáli gyermekek helyzetéről, a szegénységről, a kizsákmányolásról, ez mind egy kérdést vet fel eh, bennem. Ezek a támogató programok, segítségnyújtó programok, amelyeket az Európai Uniótól kap az ország, ezt megfelelően használják fel? Ez, meg, ez eljut a célzott kezdeményezettekhez? A, én azt gondolom ugyanis, hogy ezen alapok felhasználásával egyértelműen probléma van. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság egy, egy képviselője is itt van. Az Európai Bizottságtól kérdezem tehát, hogy van-e információnk arra vonatkozóan, hogy a humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési segítségnyújtás Szenegálnak eh, milyen keretek között folyik. Tudunk-e válaszolni arra a kérdésre, hogy mennyire jól, mennyire a céloknak megfelelően, előírásoknak megfelelően használják fel ezeket az alapokat, hogyan osztják szét a pénzt. Egy másik dolog, amit említett, vannak jó iskolák és vannak rossz iskolák. meg tudja határozni a különbséget azzal kapcsolatban, hogy melyek a jó iskolák és melyek a rossz iskolák, melyek azok, amelyek nem hatékonyak. Ha jól értettem, azok az iskolák, amelyek a gyermekeket kódolásra kényszerítik, és nem oldják meg az utcán kóborló gyermekek problémáját. Hallgassuk meg Sibyl Rieder asszony, tessék parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném pontosítani, hogy nem az Európai Bizottságot képviselem itt, hanem az SAEA e intézményt. Tudok néhány információt mondani, de nem tudok részleteikbe menni a projekteknek. 2015-ben az Európai, Delegáció, Európai Unió delegációja egy kéréssel fordult a projektek, a pályázatok benyújtói felé, 4,2 millió euróról volt szó, és ez a civil társadalom támogatására irányult. A gyermekek jogait célzó projektekre Szenegálba. Daribé és Dára voltak a célzott pontok, és ez a fejlesztési alapból megvalósuló támogatás volt. Most vissza szeretnék térni ezen problémának a politikai keretére. Az Európai Uniót nagyon aggasztja eh, az ilyen eh, iskolákba járó gyermekeknek a helyzete. Eh, Krusz úr is részletesen felvázolt ezeknek a gyerekeknek a helyzetét. A politikai szinten a hatóságokkal rendszeresen felvetjük ezt a kérdést. A korán iskolák fölvetik azt a problémát, hogy a gyermekeket kizsákmányolják, kódulásra kényszerítik, bántalmazzák, más gyermekjogi problémákat is felvetez, és ráadásul nincsen megfelelő tanterv, a korán iskolákban sincs harmonizált tanterv, rendkívül szegényes körülmények között élnek itt a gyerekek, higiéniai problémát vetesz fel, Létezik Szenegában a gyermekek helyzetét javító stratégia, de továbbra is a valóság az, hogy kizsákmányolják a gyerekeket és a kódulás elleni törvényt sem tartják be. A szenegáli hatóságokkal szemben felvetettük ezt a problémát a politikai párbeszéd során, és közvetlenül az igazságügyi miniszterrel folytatott párbeszédünk során, és időközben a szenegáli hatom, hatóságok az iskolákat modernizálni kívánják, az oktatást modernizálni kívánják, és ezeknek a működését, meg a, mm, a jogszabályoknak megfelelően kívánják alakítani. A a helyzetet már említették, a kollégák több szereplő is felvetette ezt, és az erre a darai iskolákra vonatkozó jogszabályt tervbe vették, de még nem fogadták el. Itt az iskola struktúrájának megreformálásról van szó, illetve a vallási oktatásnak a rendes iskolákba való áttételéről. Itt a gyermekek három évig a korán iskolába járnak, és fontos, hogy utána a, az önkormányzati, vagy a nem vallási iskolákban folytathassák a tanulmányaikat. Az Európai Unió folytat, továbbra is figyelemmel kíséri ennek a jogszabálynak a helyzetét. Egy a jogszabály tervezett Egyiptel kapcsolatban nagyon fontos, hogy Szenegálban politikai konszenzus alakuljon ki, és csak így lehet a jogszabályt eh, a formális elfogadása után végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos viták folynak. 2016. júniusában a hatóságok egy, eh, egy eh, akciót indítottak annak érdekében, hogy a gyermekeket gyermekeket a visszavigyék az utcáról, bevigyék az iskolákba, ne e, e, kényszerítsék őket koldulásra. Az első évben 1500 gyermeket sikerült az utcáról e, az iskolákba beirányítani. Sajnos sok gyereket a Dára iskolába küldték vissza. Ez egy olyan gyakorlat, amely állítólag a hatóságok szerint már azóta megszűnt. A Human Rights Watch fontos szerepet játszott a gyermekeknek az iskolából való, a gyermekeknek az utcáról való, iskolába való visszairányításában fontos szerepet játszott de gyermekek sajnos egyéb kizsákmányolásnak is áldozatai. Az Európai Unió és tagállamai az emberi jogok keretén belül eh, kiemeli a gyermekek jogait a gyermekek védelme érdekében számos támogatási program indult. Ezek a projektek arra koncentrálnak, hogy a gyermekek az ne kerüljenek az utcára. Nagyon sok olyan gyerek van közöttük, az utcán élő gyerekek közül, akik a korán iskolákból kerültek oda. Ehhez a civil társadalom bevonására van szükség, hogy csökkentsék a gyermekek kizsákmányolását, szenszilibizálják a társadalmat a gyermekek jogaival kapcsolatban, foglalkozzanak az utcán élő gyermekekkel, és újra visszavezessék őket a családi életbe. Krusz úr említette a Szent Louis intézményt is. Jan Figel aki tegnap eh, itt beszámolt, hogyha jól emlékszem, eh, dakári eh, hatóságokkal, vallási személyekkel is találkozott ebben a témában, és a az eszmecsere a dára iskolákra is kitért, és a partnerek kihangsúlyozták azt, hogy mennyire fontos az átfogó megközelítés. A szenegáli hatóságokkal folytatott párbeszédünk keretében arra ösztönözzük, a szenegáli hatóságokat, hogy foglalkozzanak a daráiskolákba kizsákmányolt gyermekekkel, és jobban próbálják őket kísérni és támogatni visszavezetni a társadalomba. Köszönöm. Mások? E, Akkor csak két rövid észrevételem volna. Úgy tűnik, hogy az itt leírt helyzet, amelyet, amelyet Mária Cruz munkájából ismerhettünk meg, kellőképpen világos. A nemzetközi szervezetek úgy ítélik meg, hogy százezer gyerek koldul Szenegálban. Ahogy egyre inkább urbanizálódik a társadalom, egyre több kényszerkoldus gyermek van a szegénység és a szárasság arra kényszeríti a főleg a vidéki térségenben a családokat, hogy a fiú gyermekeiket ezen iskolákba adják, azt híve, vagy azt gondolva talán, hogy spirituális tanítást kapnak. A családok nem tudják finanszírozni a gyermekek iskoláját, és um, ezért um, beadják a gyerekeket ezekbe az iskolába ezek közül, az iskolák közül nem egy pedig korrupt, és a gyerekeket kizsákmányolják. Ez az, amelyet, ez az az információ, amelyet le kell szűrnünk ebből az előadásból. Beszélhetünk sokat, szép szavakat mondhatunk, de világossá kell tenni, hogy az Európai Parlament a saját állásfoglalás indítványaiban, sürgőségi indítványaiban már többször megszólalt Szenegál kérdésében. De 2017-ben például egy migrációs állásfoglalást fogadtunk el, és itt is szóltunk Szenegáról, de erről a jelenségről egész egyszerűen nem beszéltünk, aztán beszéltünk a halászok helyzetéről 2014-ben, és például az eboláról is volt egy állásfoglalásunk, volt a Sahel régió, régióban lévő emberi jogok helyzetéről szóló állásfoglalásunk 2013-ban. Azt hiszem ugyanakkor, hogy eljött annak a pillanata, éppen annak fényében, amiről itt hallottunk, hogy az Európai Parlament Persze meg kell hallgatni a frakciók véleményét, de én ezt gondolom legalábbis, hogy az Európai Parlament az elkövetkező egyik sürgősségi napirendi pontban felhívja a figyelmet a szenegáli gyermekek helyzetére, és szembesítsük a szenegáli kormányt ezzel a helyzettel, hiszen sok szép szót hallottunk, törvénytervezetet fogadtak el, de ugyanakkor látjuk, hogy nincsen kellő politikai akarat ahhoz, hogy ezt a problémát megoldják. Krúz úr, önél szó. Ehm, Köszönöm szépen. Az első kérdésre szeretnék reagálni. A jó és a rossz dara közötti különbség ez volt a kérdés. Nos, ez eléggé egyértelmű, hiszen egy órán keresztül kellett koldulniuk, éveken keresztül, és ebből finanszírozták a tanulmányaikat a gyerekek, illetve vissza küldték ezeket az összegeket a családnak, de a rossz darák arra kényszerítik a gyerekeket, hogy egész nap kolduljanak, és nem küldenek ebből semmit vissza a családoknak. Itt az a kérdés, hogy jelenleg sokkal több a rossz iskola, mint a jó iskola. És túlságosan könnyű, könnyűvé tették a helyzetet a rossz iskolák számára, és itt azt hiszem, hogy nem megfelelően használjuk az iskola kifejezést, hiszen ezeket nem nevezhetjük iskolának. Ez egy olyan hely, ahol gyermekek tucatjait fogva tartják, megerőszakolják, és napi szinten zaklatják őket. Ami pedig a dara szabályozását illeti, ahhoz, hogy ezt valóban meg tudjuk valósítani, ehhez nagyon sok munkára van szükség, hosszú időt vesz időbe, hosszú időt vesz igénybe, és eddig még semmi nem történt. Nem lehet egy olyan dolgot szabályozni, amiről nem tudjuk, hogy létezik. Igen, természetesen nagyon fontos, hogy kezdeményezéseket tegyünk. A szenegáli hatóságok jelentős erőfeszítést kell, hogy tegyenek, hogy lokalizálják ezeket az iskolákat. Azt tudom, hogy a Kara régióban mint több mint száz ilyen iskola van. Ezek normális utcákban rejtőzködnek, és az embernek fogalma sincs arról, hogyha egy épület másik oldalára jutna, akkor ott 50 gyermeket talál, akiket megostoroznak, bántalmaznak minden nap. És az emberek, a munkába járó emberek minden nap elmennek ezen épületek előtt. Nagyon sok ilyen helyet föltártam az ott tartózkodásom alatt, de a rendőrség számára ezek rejtettek maradnak. Prioritás kell, hogy legyen Szenegál számára azt, hogy ezt a helyzetet föltárja rettenetes problémáról van szó, változásra van szükség. A sajtókiállítás után némi, vá- némi változást tapasztaltunk, és az Afrikai Unió konkrétan megszólította a szenegáli kormányt, rákérdezett arra, hogy mi folyik itt, mi történik. Aztán felvették velem is a kapcsolatot, és azt kérték, hogy használhassák a fotóimat egy tájékoztatási kampány keretében. Nagyon örülök annak, hogy ma sor került erre a vitára, és sürgőségként kezeljük ezt a problémát, hiszen erről van szó, több mint 50 ezer gyermek számára a Szenegában azonnali segítségre van szükség. A támogatási projektek célja az, hogy tájékoztassuk a családokat arról, hogy mi történik. Azonnal be kell húzni a kéziféket, hogy a családok ne kövessék el azt a hibát, hogy a gyermekeiket ilyen iskolába küldjék, hiszen ez nem csak távoleső régi, régiókban bevált gyakorlat hanem egész Szenegál területén ez a keserű valóság. Tehát mielőtt támogatási projekteket állítanánk fel az iskolák számára, nagyon fontos, hogy tájékoztassuk az embereket, hogy itt nem iskolákról van szó. Semmi értelme sincs annak, hogy szabályozzunk egy olyan helyszínt, amely a minimális követelményeknek sem tesz eleget. Úgyhogy azt hiszem a prioritásokat föl kell állítani. Az egyik prioritás számomra az, hogy tájékoztassuk az embereket, csak így lehet megállítani ezt a szörnyűséget. aztán jöhet a szabályozás. Szerintem ezeket az iskákat nem szabályozni kellene, hanem be kellene zárni egész egyszerűen. Természetesen a támogatási projekteket is üdvözölném, de először is tájékoztatásra van szükség. Ezzel ezt a napi rendi pont vitáját lezárjuk. Remélem, hogy világos volt az üzenet, és ezért remélem, hogy a sürgősségekről szóló legközelebbi vitában a decemberi Strasburgi ülés tekintetében sikerül megegyezésre jutnunk, és a szenegáli iskolák helyzetét a napirendre tudjuk venni. Köszönöm szépen önnek is, hogy eljött. Köszönöm. Bene, possiamo iniziare. Folytathatjuk, kezdhetjük? Második napi rendi pont. Az őslakos népeket érintő jogsértések a világban, beleértve a nagyarányú földszerzést. Itt az al Bizottságunk január 24-én vizsgálja meg először ezt a jelentéstervezetet, ma pedig a munka tervezetét, dokumentumról tájékoztat az előadó. Célunk az, hogy az emberi jogok helyzetét, az indigén, az őslakos lakosok helyzetét vizsgáljuk meg a világ különböző régiójában. Az őslakosokat történetileg a kolonizáció, a gyarmatosítás sújtotta, elfoglalták a területeiket, és ráadásul a kulturális azonosságuk és életstílusuk, életvitelük alapján az országban is diszkriminálják őket. 2007-ben az ENSZ közgyűlése elfogadta az őslakos népek eh, jogairól a nyilatkozatát, amely elismeri <clears throat> a népek kollektív jogát, elismeri az indigén vagy őslakos népek ehm, jogát, és kihangsúlyozza, hogy ehm, a jogokat érvényesíteni kell az egyes országokban. 2017-ben a 2007-es eh, nyilatkozat 10 éves évfordulóján áttekintjük az őslakos népek helyzetét, és megvizsgáljuk, hogy milyen hiányosságok mutatkoznak a jogok érvényesítése területén. Megadom Assis képviselőnek a szót, aki tájékoztat bennünket a jelentés tervezetről. Megköszönöm neki az ideig végzett munkát, és nagy figyelemmel fogjuk követni persze a vita az eszmecsere munkáját. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A kezükben levő jelentéstervezet nagyon komoly párbeszéd, illetve kutatás eredménye. Jó pár civil szervezettel dolgoztunk együtt, szakértőkkel, illetve azokkal, akik felelősek Európai Uniós szinten az, őslakos, az őshonos lakosságért. Valóban kivételes munkát végeztünk. Az itt levő dokumentum egy kicsit hosszabb, mint a végleges verzió lesz, 4500 szó a határa a végső verziónak, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egyértelműen nem elegendő, hiszen egy nagyon bonyolult, összetett és érzékeny témáról van szó. Úgyhogy szerintem helytelen az, hogy ilyen szó, szám határt jelentünk ki ez kompromisszumokat von maga után. Ez a jelentés nem csak az a jogok megsértéséről szól, hanem a földszerzés jelenségéről is. Tudjuk, hogy nagyon sok területen sérül az őshonos lakosság joga, és ennek egyik jelensége a föld fölötti vita, a, len, a földszerzés. Ez különösen nehéz az őshonos lakosság számára, és azt látjuk, hogy a jogaik sérülnek, de nem csak ezen a területen. A földszerzés nagyon sok millió embert érint, azokat is, akik nem az őshonos lakossághoz tartoznak, hanem a megélhetésükért gazdálkodnak. A kezdeti fázisban azonosítani kívántuk azokat az őshonos közösségeket, akiket érint ez a probléma. Vannak olyan helyzetek, amelyekre mindenképpen rá kell mutatni, hiszen igazságtalanságot mutatnak. Itt az anyagban megpróbáltuk fölvázolni a különböző aspektusokat, különböző gondolkodási tengelyeket, de ezt nem lehet 4500 szóban megtenni. Úgyhogy az a szándékom, hogy jó pár módosítót nyújtok majd be. És így minden fontos témára kitérhetek. Alapvetően ez a szöveg nem inkább az országokat szólítja meg, ahol az őshonosok laknak, hanem az Európai Uniót, illetve annak tagállamait kéri fel arra, hogy lépéseket foganatosítsanak. Szerintem ez hasznosabb lesz, hiszen általános nyilatkozatokat sokat hallunk, pedig ehelyett magunknak kellene olyan álláspontot kialakítanunk, amelynek globális szinten gyakorlati eredménye van. Ezért Ebben a jelentésben nagyon sok ajánlás szerepel, és ezek mind ebbe az irányba mutatnak. Szerencsére humanista kultúrával rendelkezünk, illetve megvan a gazdasági erőnk ahhoz, hogy változtassunk a helyzeten. Természetesen föl kell ismerni, hogy már jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unió ahhoz, hogy ezen a területen előrelépés történjen. Tehát nem a nulláról indulunk, de ennél sokkal tovább kellene lépnünk. Fölismerve, hogy milyen narratívában gondolkozunk, illetve észben tartva az Európai Unió értékeit, szerintem kötelességünk, hogy tovább lépjünk, ezért a jelentés nagyon sok ajánlása megemlíti azt, hogy az üzleti vállalkozások, valamint a beruházók tevékenységét nyomon kell követni, és felelősségre kell venni őket, felelősségre kell vonni őket abban az esetben, hogyha az ősonos lakosság jogai sérülnek a tevékenységük eredményeképpen. Nagyon sokszor olyan helyzetet tartunk föl, ahol az Európai Uniós cégek folytatnak olyan tevékenységet, amelyet soha nem folytathatnának az Európai Unió határain belül azt látjuk, hogy az Európai Unió projekteket finanszíroz, illetve olyan kereskedelmi megállapodásokat köt, amelyeknek negatív hatása van az őshonos lakosságra. Ezért azt kérjük, hogy előzetes hatástanulmány készüljön az ilyen megállapodások tető alá hozását megelőzően. Jó pár kereskedelmi megállapodásra rámutat a dokumentum, mivel ez az európai politika központi eleme, ezért kötelességünk az, hogy helyesen járjunk el. A társulási és kereskedelmi megállapodások segítségével szabályozhatjuk a globalizációt, és ez segítséget nyújthat a világ bizonyos régióinak abban, hogy a minimális standardokat elérjék a környezetvédelem, illetve az emberi jogok területén. Szerintem ez mindenképpen helyes út lenne az EU számára. Ami az őshonos lakosságot, illetve a vidéki lakosságot illeti, őket súlyosan érinti az éghajlatváltozás. Hogyha végig gondoljuk, az őshakos, őslakos közösség mintegy 300, 300 millió embert érint, és a föld 23 százaléka van a kezükben, azonban ez a biodiverzitás 80%-át teszi ki ahhoz, hogy a gazdasági stabilitást, illetve az ökológiai stabilitást biztosítsuk, figyelembe kell vennünk ezeknek a földeknek a jellemvonásait, illetve azt, hogy hogyan használják az őslakosok. Korábban az ökoszisztémával összhangban élt az őshonos lakosság, és megőrizték annak értékeit ezek a legkevésbé védett emberek, már ami az éghajlatváltozást illeti, illetve a globalizáció negatív következményei is őket érintik a legjobban. Néha nagyon komoly gazdasági problémákkal kell szembenézniük, itt egyszerűen az akadályokat kellene elhárítani. Nagyon sok ilyen kérdést felvetettem a vita során. Az őshonos lakosokat sokszor nem is tekintik emberként, hanem akadályként, amit le kell győzni, el kell hárítani az európai vállalkozások útjából. Úgyhogy nem ismerjük föl azt, hogy ők, az ő státuszuk az ember státusza, és azt hiszem ez döbbenetes. Nagyon fontos, hogy az ILO egyezményeit ratifikáljuk az ősonos emberek jogaira vonatkozóan, és hangsúlyozni kell az ENSZ idevágó egyezményét, illetve nyilatkozatát is. Programokra van szükség, olyanokra, amelyek fölismerik <clears throat> az őshonos lakosok képviselőit, mint legitim képviselőket. Nagyon sok mindenre kitérnék még, például a nők helyzetére az őshonos közösségben. Tegnap találkoztam a guatemalai őshonos mozgalom egyik tagjával, és elmondta, hogy nagyon sok társadalomban még mindig patriarchális struktúrák vannak érvényben, és a nők jogai nem mindig érvényesülnek. Azonban, hogyha erre is ki akarnék térni, akkor a jelentés fő célkitűzésétől eltérnék, és ez nem tűnt jó ötletnek, hasznosnak, de egy szélesebb körű vita keretében ezt is föl kellene tárni. Zárásképpen pedig elmondanám, hogy Számítok az önök hozzájárulásaira, megjegyzésére, és nagyon remélem, hogy végül egy határozottabb, erősebb szöveget tudunk létrehozni. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. És most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Verzsi asszony lesz az első. Tessék, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a munkáját. Igen, a munkadokumentum nagyon is összetett, nagyon is teljes, és szeretnék ezért köszönetet mondani, hiszen ez nagy mértékben segíti a munkát. Bár értettem, hogy a jelentés nem a munkadokumentummal egyezik majd meg, és azt hiszem, hogy ezzel szembe kell néznie mindenkinek, de mégis megadja a munka irányát, és lehetővé teszi azt is, hogy megnézzük, hol lehet hasznos módosítókat benyújtani. Tehát nagyon jó a kiinduló pont. Bon, nem meglepő, hiszen ismerjük egymást, hogy van azért egy fenntartásom, ez pedig az, hogy szerintem egy kicsit túlságosan kedvesen fogalmaz ez a szöveg, hiszen itt nagy ellentmondás húzódik a között, amit az Európai Unió mond, erről a, erről a, a közösségről, az őshonos lakosokról, de az európai politika realitása, gondolok itt konkrétan a gazdasági politikára, a szabadkereskedelmi megállapodásokra, és en, ezek következményeire az őshonos lakosságra nézve, tulajdonképpen ösztönzés bátorítja azokat az országokat, akik nem tartják tiszteletben az őshonos lakosság jogait, hogy folytassák tevékenységeit. És itt fölmerül a multinacionális cégek feladata, illetve szerepe, konkrétan az európai multinacionális cégekre gondolok, hogy hogyan járnak el ezen országokban, és ez nem elfogadható igazságszolgáltatási szempontból is nem lenne elfogadható az Európai Unió határain belül. Tehát itt egy kicsit keményebb hangot kellene megütni szerintem, és sajnálattal veszem tudomásul azt is, hogy az Európai Unió nem igazán veszi ki a részét a multinacionális cégek szerepét taglaló vitából az ENSZ keretein belül, tehát szerintem erre azért nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Ami pedig benne van ebben a jelentésben, de nem kellő hangsúlyjal, az pedig az erőszak témája, ez ugyan megemlítésre kerül a jelentésből, de szerintem ezt a gondolatot végig kell vinni. Gondolok itt az őshonos lakossága szembeni erőszakra. A környezetvédőkkel szembeni jogsértésekre, illetve erőszakra gondolok, a szankciók hiányára, ezt hiányolom. Aztán a földszerzések, illetve az erdőírtás problémája szintén olyan kérdések, ahol határozott, határozottabb hangot kellene megütni. Két példát mondanék. Például mi történik Vietnámban? A, a földszerzés problémáját illetően, illetve az elnéptelenedés problémáját illetően, aztán nézzük meg, hogy a Amazónia területén mi történik, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az amazóniai erdők eltűnőben vannak, és ez is elfogadhatatlan. Még egy utolsó megjegyzés. Tegnap, a tegnapi vita keretében hallottam valamit, amit hiányolok a jelentésből. Itt a nyelvek kérdése merül föl, 4000-től 7000 körüli nyelvről beszélünk, ennek nagy része eltűnőben van, és ez kulturális veszteség, óriási probléma, amit szintén meg kellene említeni. Úgyhogy zárásképpen mégis üdvözölném a közös munkát, és várom a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen a munkát. Eh, Gib, prego. Gib, tessék. E, dziękuję, panie przewodniczący. Akurat... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én e, ezzel kapcsolatban annyit e, tudok hozzászólni, hogy Joachim, a néppárt árnyék jelentéstevője nincs itt. Azt mondta ugyan tegnap, hogy itt lesz, de nincs itt. Nem tudom, mi történt. Én most az ő véleményét nem tudom bemutatni, mert ez nem áll rendelkezésemre. Azonban azt elmondhatom, hogy el fogjuk készíteni a jelentéstevő e rendkívül érdekes jelentés tervezetéhez a mi változatunkat, javaslatainkat, de csak kiegészítő jelleggel nem akarunk ebben érdemben nagy változásokat. Azt gondolom, hogy a jelentés erőssége az, hogy 2015 óta vannak globális fejlesztési célok, amelyek nem csak a fejlődő országokat kötik, hanem minden országot. Ezek olyan kötelezettségek, amelyeket az ENSZ minden tagja elfogadott. Egyetlen ENSZ tagállam vagy egyetlen multinacionális cég és egyetlen szakpolitika sem állhat a globális fejlesztési célokkal konfliktusban. Ennek az ellentéte igaz, azon kell munkálkodni, hogy ezeket elérjük. Ezt talán jobban lehetne integrálni a szövegbe a 2015-ös Párizsi Egyezménnyel együtt. Egy másik dolog, ami felmerült, az az, hogy a multinacionális cégek tevékenységének negatív oldalait vetjük fel. Bizonyos változások miatt, mezőgazdasági változások miatt is ezen új területeken is megjelennek. Most már a földhasználat is megváltozott. A parlament ezzel kapcsolatban egy irányelvet fogadott el. A jogi és tényszerű eh, változásokkal kapcsolatban, kihívásokkal kapcsolatban, eh, amely ezt a jelenséget célozza, illetve az erdők kivágásával kapcsolatos jelenséget. Eh, ez rendkívül releváns, az Amazon, amazoniai erdőkről is beszélek, és ennek klimakihatásai vannak. Emellett említhetjük még a tisztességes kereskedelem, a fair trade jelenségét is, mint pozitív aspektust a multinacionális cégek kis részét teszi ez ugyan ki, minden esetre érdemes lenne megemlíteni a jelentésben, hogy vannak bizonyos pozitív kezdeményezések, amelyek a fair trade-et, a tisztességes kereskedelmet támogatják. Ami a e, tisztességes gyakorlatokra és kereskedelemre vonatkozó tevékenységet illeti, ez ösztönző lehet, a részünkről a fogyasztóknak, hiszen nekik is tudniuk kellene, hogy az Európai Parlament ezt támogatja az itt elfogadott kezdeményezéseken keresztül is. Elnök úr, azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyban összefügg a tegnap a hearingen, a meghallgatáson felvetett, megvitatott eh, témával. Természetesen ez nem oldja meg önmagában a problémát, de ami a legfájdalmasabb ebben az az, hogy amit a jelentéstevő is említett, és mások is említettek ebben az albizottságban, ez a öm, földrablás. Mindent meg kell tennünk eh, ezen jelenséggel szemben egyrészt, és másrészt pedig meg kell változtatni a körülményeket, hogy ez már ne lehessen lehetséges. Köszönöm szépen. Ausztrevicius. Gracias, Presidente. Ausztrovicius úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Francisco Assisnak gratulálnunk kell eh, ehhez a jelentéstervezethez, amit ma benyújtott nincs túl sok időnk ezt módosítani, mert csak egy pár nap áll rendelkezésre, de az ALDE elnyék er- jelentéstevője Renáte Weber nevében gratulálni szeretnék ehhez az anyaghoz. Egy, egy nagyon jó kiinduló pont. A mi bizottságunknak a land grabbing, a földrablás egy régóta aktuális téma. Jogszabályalkotóként nagy figyelmet helyezzünk erre. Itt az ideje annak, hogy erről a jelentésről beszéljünk. Nagyon fontos itt az időzítés. A, nagyon sokat beszéltünk már az őshonos embereket érintő problémákról, köztük a földrablásról is. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy itt nem kinyilatkoztatásokban kell gondolkodni, hanem ajánlásokban. És nagyon jó, hogy konkrét fellépésekre koncentrál, vagy konkrét lépésekre koncentrál ez az anyag. Mit lehetne tenni? Mit tehetünk mi? nem csak egy öncélú vitát folytatunk és következtetéseket vonunk le, hanem konkrét lépéseket követelünk EU és tagállami szinten. Sok európai cég vesz részt ebben a tevékenységben, sajnos Európai Uniós szinten. Ami a szankciót illeti, a cégeket eh, vagy egyéneket érintő szankció, szankciókat illeti, tagállami szinten van a kompetencia. Eh, Európai Uniós szinten összeállíthatunk egy listát, szankciós listát, vagy intézkedés listát, eh, de a végrehajtás tagállami szinten van és ez nem elfogadható sok területen. Nem csak a földrablásról beszélek, hanem általában a szankciók végrehajtásáról és, és monitorozásáról. Néhány dolgot hangsúlyozni kellene szembetűnőbben kiemelni. A módosító javaslatainkban erre majd kitérünk. Az emberi jogi párbeszédre kellene koncentrálnunk, és azt követelnünk, hogy ez a földrablást érintő téma az harmadik országokkal folytatott emberi jogi viták vagy eszmecserék állandó szerves része legyen. Egészen addig, amíg ez az általunk elképzett formában meg nem oldódik. A földrablás és ezek a botrányok, történetek, ezeket a korrupció is kiegészíti, vagy ez a korrupció égisze alatt történik meg. A korrupcióról készítettünk egy kiváló jelentést, nem is olyan régen. Azt gondolom, hogy itt egy szorosabb összekapcsolódás valas, össze, szorosabban össze kellene kapcsolni a két témát, a korrupciós ról szóló jelen, a korrupció jelenségéről szóló jelentést ezzel a konkrét jelentéssel. Másrészt pedig eh, ez a kereskedelmi egyezményeink témáját is kellene, hogy képezze a földrablás. Amikor az egyes szakbizottságok delegációi az Európai Unió nevében tárgyalnak, egyértelműen hangsúlyt kellene helyezni erre a jelenségre, és ennek az elfogadhatatlan voltára. Gratulálok a kollégáknak a jelentéster, a kollégánknak a jelentéstervezethez. Várom az együttműködést, a konstruktív együttműködést, az ALDE általában konstruktív partner, úgyhogy számíthatnak ránk. Köszönöm. Di solito, non sempre. Általában, általában, nem mindig, de általában. Logbiller. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Assis úrnak a munkáját. Nagyon jó és átfogó eh, tervezet ez. Buchner professzor az egyik jelentéstevő a zöldek részéről, aki ma nem tud itt lenni, de beszéltünk róla, és a tegnapi meghallgatás nagyon sok gondolatot vetett fel. Aztán készült, egy, egy tanulmánytervezet is a landgrabbinggel kapcsolatban, és az őshonos emberekkel kapcsolatban, úgyhogy most majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, mind a, két, mind a két téma nagyon fontos számunkra, aztán az üzleti tevékenység és az emberi jogok összefüggése is szintén nagyon fontos. Azt reméljük, hogy ez majd prioritást kap az ön jelentésében is. Várjuk a konkrét javaslatokat, illetve kidolgozunk konkrét javaslatokat, amelyekkel majd folytatódhat a munka. Most pedig Rodgán asszonynak adjuk meg a szót. aki az emberi jogok kérdésével foglalkozik. Tessék, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair, and thank you for giving the external action. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy megadták az EKS-nek a szót. Szeretnék köszönetet mondani Francis Assisnak ehhez a nagyon átfogó jelentéshez. Azt gondolom, hogy nagyon sok eredmény, amire jut az őshonos emberekkel kapcsolatban. Ez fedi azt, amit mi, amire mi jutottunk a kutakodásainkban és a munkánkban. 1994 és 2014 között nagyon behatóan foglalkoztunk ezzel, és az UNESCO listájára is felkerült ez a jelenség, ez a fontos téma. Azt gondolom, hogy az ENSZ listára való felkerüléssel nagyon sokat segítettünk az őshonos népeknek, és ebben az Európai Uniónak fontos szerepe volt. Ami az ajánlásokat illeti, kronológiai lag el kell, hogy mondjam, hogy ez a jelentés tervezet a mi munkánkat követi. Az EKS-ben és a bizottságban e, sokat dolgoztunk egy munkadokumentumon, amely az őshonos népek támogatásáról szólt, vagy helyzetéről szólt, és a tanács is elfogadott, elfogadott ezzel kapcsolatban egy következtetést. Hadd mondjak valamit az üzleti világ és az emberi jogok összefüggéséről hazai fronton az Európai Unió sok előrelépést ért el. Az ENSZ üzleti világ és emberi jogok témáját meghatározó iránymutatásainak végrehajtásával kapcsolatban. Számos Európai Uniós irányelvet sikerült elfogadni és átültetni a tagállami jogba. Köztük van egy irányelv, mely szerint az 500 munkavállalónál többet foglalkoztató cégeknek közzé kell tenniük a pénzügyi információkon túl egyéb adatokat is és ezek a szociális tevékenységüket is átfogják, és itt a megvesztegetés jelenségére is ki kell térni. Az LKS-ben e sok időt töltöttünk, sok sokat foglalkoztunk azzal, hogy a partnerországokban a kapacitás építést segítsük, és az ENSZ iránymutatásainak a végrehajtását segítsük, illetve az emberi jogi párbeszédben is rendszeresen felvetettük ezt a témát. Ami azt a munkacsoportban való részvételünket illeti, amely azzal foglalkozik, hogy a multinacionális cégek tevékenységének a szabályozását kidolgozza. Nos, mi részt vettünk ebben a folyamatban azért is, hogy az ENSZ iránymutatások, tehát az üzleti világ és emberi jogok témájában elfogadott iránymutatások következetességet biztosítsuk, de itt most nem csak multinacionális cégekre, hanem hanem nemzeti cégekre is koncentrálunk. Részt veszünk tehát partnereinkkel együtt ebben a folyamatban. Azt hiszem, hogy most ennyiben hagynánk, és hadd mondjam el még egyszer, hogy nagyon hálásak vagyunk, nagy figyelmet fogunk fordítani erre a jelenségre, erre a jelentésre, és várjuk a további együttműködést önökkel. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos eszmecsere, nagyon fontos vita volt. Nekem nem volt időm, hogy elolvassam az idevágó dokumentumot, de az itt levont következtetésekkel teljesen egyetértek. Meg vagyok ugyanis róla győződve, lényegét tekintve meg vagyok győződve, hogy a föld lakosságának, őshonos lakossága nagyon sok problémába ütközik, és gyakran a politikai elit is bűnös a helyzetért, és ezzel növelik az egyenlőtlenséget. A fejle, fejlődés útján pedig az elit gyakran még meg jobban megerősödik, és ezzel súlyosabbá válik a probléma. Van egy könyv, amelyet mindenkinek el kellene olvasni. William Esterlik eh, könyve ez, a szakértők diktatúrája ez a címe, és itt egy tényről számol be. 2010-ben február 28-a délelőtt Mobendi térségében, Ugandában megérkezett a hadsereg, és a hadsereg egész egyszerűen eh, felgyújtotta a házakat, nem tudtak a parasztok, a földművesek semmit sem tenni, mert eh, a hadsereg elzárta az utat, nem oldhatták a hazaikat, és voltak éppen a saját eh, lakó eh, területükön területeket elvették tőlük. Ezt a projektet drámai módon a Világbank finanszírozta, hiszen mezőgazdasági termőterületté alakították ezt a területet a Világbank finanszírozta úgy, hogy elűzték az őshonos lakósokat a saját területükről. Azt gondolom, hogy az ebben a könyvben szereplő ö, eseményt meg kell értenünk. Meg kell értenünk, hogy milyen szerepet játszik a Világbank. Gyakran a saját szép céljaiknak ellentmondó célokat szolgálnak és segítik a föld rablást, a land grabbing jelenségét. Nagyon fontos témával van tehát dolgunk, és ezen továbbra is gondolkoznunk kell. Assis kollega, megadom neked a szót. Muito obrigado. Eu vou concluir dizendo que todas as... Eh, Köszönöm szépen. Azzal szeretném zárni mondandómat, hogy a kollégák által felvetett gondolatok nagyon hasznosak és nagyon elgondolkodtatóak. A szegénységet fel kell számolnunk, de ugyanakkor a többi szempontot is figyelembe kell vennünk. Én magam a jelentéstervezetemben a fő problémákat ki akarom emelni, és konkrét javaslatokat teszem a nyomonkövet, teszek a nyomonkövetésre vonatkozólag, illetve arra vonatkozólag, hogy az EU és tagállamai milyen intézkedéseket tehetnek azon túl, hogy szép nyilatkozatokat fogadnak el azon országokban különösen, ahol az őshonos lakosságot a legsúlyosabb helyzetbe sodorják. Azt hiszem, hogy az EU-nak sok lehetősége van, hogy fellépjen a jelenség ellen. Ezen őshonos lakosok népcsoportok Európára figyelnek, és várják az Európai Parlament megszólalását, segíthetünk nekik abban a harcukban, amelyet vívnak. A szegénység jelentéstervezetemben az egyik központi téma, és persze örömmel fogadom a képviselőtársaim észrevételeit. Azt is szeretnénk tisztázni a jelentésben, hogy az EU döntései és a tagállamok által hozott döntések hogyan befolyásolják ezt a jelenséget a világban, hogyan lehet nyomon követni ezeknek a kihatásait, valamint felvetem a termőföldhöz, a termőföld tulajdon kérdését, mint emberi jog kérdését, és valóban meg kell vizsgálni a Világbank által játszott szerepet is. Hiszen általában ezek azok az esetek, ahol a gazdasági és szociális egyenlőtlenség roppant súlyos. a meglévő egyenlőtlenségeket pedig gyakran a fejlesztési segély vagy a világban hitelei csak elmélyítik, eh, súlyosbítják, és az igazságtalan rendszerek fennmaradásához járulnak hozzám. Ezért tehát kritikusan kell szemlélni ezt az egész rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. Minden nyelven nyelvre lefordul majd január elejére a jelentés tervezet, és január 24-én vitatjuk meg a jelentés tervezetet itt. Lezárjuk ezt a fejezetet, most egy negyed óra szünetet tartunk, mert um, egy negyed óra múlva érkeznek meg a tibeti küldöttek, vagy már megérkedtek? Hát, megérkeztek? Hát akkor folytathatjuk. Akkor öt perces szünetet tartunk, nem negyed óra szünetet. Bene. Possiamo iniziare questo... Elkezdjük a következő napi rendi pont vitáját. Eszmecsere az emberi jogok helyzetéről Tibetben. Az a megtiszteltetésért bennünket, hogy négy vendéget fogadhatunk itt a szakbizottságunkban, akik a számüzetésben lévő tibeti parlament képviselői munkatársai, akik most különböző európai országokat látogatnak meg, és az ő jelenlétük nagy lehetőséget kínál számunkra arra, hogy első kézből származó információkat kapjunk a tibeti helyzetről, illetve az emberi jogok helyzetéről Tibetben. Illetve a parlament eh, tevékenységéről és prioritásairól. A száműzvezetésben lévő tibeti parlament eh, a tibeti adminisztráció jogalkotó testületem, amely eh, jó áttekintése rendelkezik azon kihívásokról, amelyekkel Kínán belül, illetve a külföldön élő tibeti kisebbség, illetve a tibeti lakosság szembenéz. Nem rendelkeznek igazi autonómiával Kínán belül a tibetiek, a tibeti adminisztráció a számüzevezetésben lévő tibeti adminisztrációs parlament tehát demokratikus politikai képviseletet biztosít, és lehetővé teszi a tibetiek számára, hogy megszervezzék politikai szinten is a saját képviseletüket, fenntartsák a kultúrájukat, és a tibeti kisebbség, a Kínán belül élő tibeti kisebbség jogait megvédjék. Az Emberi Jogi Albizottság mindig szívesen ad hangot a emberi jogokat, jogsértéseket elszenvedő kisebbségek hangjainak, illetve azon kihívásoknak, amelyekkel a kisebbségek szembenéznek, másrészt pedig a kínai partnereinkkel is rendszeresen eszmét cserélünk. Például múlt héten éppen a interparlamentáris találkozót tartottunk a kínai nemzeti kongresszus képviselőivel. Az Európai Parlament többször szólalt meg az emberi jogok helyzetéről, legutóbb Tibetben, legutóbb 2016-ban a Narung-gar buddhista kolostor lerombolása kapcsán. A kisebbségek helyzetének kérdését az EU-Kína emberi jogi párbeszéd keretén betül vesztjük fel, és az Európai Parlament továbbra is a napirend elsődleges helyén tartja ezt a témát. Megadom a vendégeinknek a szót. Először a delegáció vezetőjének, Dolma Cering Tejangnak adom meg a szót, aki a 16. tibeti parlament, számüzetésben lévő parlament eh, állandó bizottságának a tagja, és már a harmadik ilyen parlamenti mandátumával rendelkezik. Hosszú pályára tekinthet vissza, a kulturális tanulmányokat folytatott, um, ugyanakkor az Egyesült Államokban 1992-ben um, um, speciális pedagógiai képzést is kapott. Ön ilyen szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönjük a DROA szakbizottságnak, hogy meghívnak bennünket, és tájékoztathatjuk önöket a tibeti emberi jogi helyzetről. Azóta, hogy Kína elfoglalta Tibetet, folyamatosan romlott az emberi jogok helyzete az alapvető szabadságokat és az emberi jogokat nem tartják tiszteletbe, és ezek közül és egy csomó olyan esetet láttunk, ahol az emberek önmegcsonkították magukat, illetve a rendészeti szervek durván felléptek a tüntetők ellen. A békés tüntetése. 2009. februárja óta 149 tibeti gyújtotta fel önnön magát, az ön csonkítás, az ön gyilkosságok legnagyobb hulláma volt ez az elmúlt 60 évben. Sok elkövető vagy öngyilkosságot végrehajtó az emberi jogok és a szabadság kérdésére hívta fel a figyelmet. Azért tették ezt meg, hogy felhívják a figyelmet az egyik alap, az alapvető szabadságok helyzetére Tibetben, és ez pedig eh, felhívja a figyelmet arra, hogy a szabad vélemény nyilvánítás tere egyre inkább szűkült, szűkül Tibetben. Az embereknek Tibetben nincsen már semmilyen más lehetőségük eh, a békés eh, protest területén. Ugyanakkor szélső, szélsőséges politikai fellépésekre a kínai kormány úgy válaszolt, hogy éppen azokat a szakpolitikákat erősítette meg, amelyek ezen fellépések okát adták. Többek között például súlyos agresszív kampányt folytattak a Dalai Lámához való lojalitás aláknázása érdekében. 2012 óta még több ilyen eset történt, az emberek családját is veszélyeztették. Például, amikor Pema Galcen családja rendőrséghez ment a márciusi öngyilkossága után, őket súlyosan megverték, és egész éjszaka állva falhoz állítva tartották őket. A szabályok megakadályozzák azt, hogy a elhunyt családjának bárki részvétét nyilvánítsa ki. Csagdor Kiab például nem, a temetésén nem lehettek ott a rokonok, a családok, és volt olyan eset is, hogy az az egész város vagy az egész terület támogatását megvonták, hogyha egy ilyen öngyilkosság történt. Mindez beleütközik a nemzetközi jogszabályokba, amelyek a kollektív bűnözés, kollektív büntetést tiltják, pedig a kínai hatóságok így lépnek fel. A tibetieknek az erőszakmentes ellenállás új formáit kellett megtalálniuk úgy, hogy családjaikat ne veszélyeztessék. Ahogyan a különböző egyéni protestek formájában láthattuk. Drámai, tehát e, az események sora, és e, megmutatja azt, hogy a kommunista párt e, fittyet hány az emberek életére, akik pedig pozitív változásokat akarnak elérni, de mert csak ezek a pozitív változások vethetnének véget ennek a helyzetnek. Tömeges megfigyelés. A kínai hatóságok intenzifikálták és tovább kiterjesztették a tömeges megfigyelés Tibet területén. Drámai módon csökkentek így a szabadságjogok a kormányzati szervek korlátlanul hozzáférnek az adatokhoz, elnyomhatják a lakosságot, a tibete lakosság nem fejezheti ki véleményét, mi több kriminalizálják azokat, akik felszólamolnak, és ilyen módon a kulturális és vallási hagyományokat tiporják lábbal. Folyamatosan nyomon kell tehát követni az eseményeket, eh, és az emberek félnek attól, hogy a hatóságok megfigyelik őket. Jogos ez a félelem. A kínai hatóságokkal szembeni szolidaritás hiánya pedig azzal járhat, hogy eh, bántalmaznak valakit, zaklatnak, eh, megverik, megkínozzák, börtönbe vetik. A párt állam így különböző ellenőrzési szintet és az emberek dominanciáját szolgáló szintet vezetett be a közigazgatásba. Ez a nyomonkövetés és megfigyelés nagyon sikeres volt a kínai hatóságok számára, és így egy olyan rendszert vezettek be, amely kiterjed az egész társadalomra. A 2008-as protest hullámok után kiterjesztették ezt a hálózatot. egy olyan rendszert vezettek be, amelyet 20, amelynek során 20 ezer kommunista párt küldöttet telepítettek be a különböző területekre, a tibeti autonóm régióban. Hivatalosan az volt a feladatuk, hogy a kínai és a tibeti lakosok közötti megértést növeljék, vagy felszámolják a szegénységet, de ezek voltak éppen rendészeti munkát végeznek, és gyakran a rendőri irodák pedig 0-24-ben működnek a hét minden napján. Ezzel Kína kiterjeszti a civil és a polgári és politikai jogok korlátozását Tibetben. Korlátozzák a vallásgyakorlás szabadságát, eh, és a buddhizmust, eh, valamint a buddhista hívőket nemzetbiztonsági kockázatnak állítják be. 2008 óta egyre inkább opresszív, elnyomó környezetben működnek a kolostorok, korlátozzák eh, a szerzetes nők és férfiak jogait, a reinkarnációs szabályokat súlyosbítják, és korlátozzák az egyházi eseményeket, gyakran pedig, hogyha a buddhista szerzetesek nem hajlandók köpni a társaikra, akkor őket megverik, megkínozzák. Az arungari és yangchingari buddhista intézmények ellen agresszív kampányt folytatnak, átnevelési intézkedéseknek vetik ki őket, vetik alá őket, és ez azt mutatja, hogy Kína fittyet hány a tibetiek eh, kulturális és eh, eh, vallásgyakorlási jogára. Köszönjük, hogy az Európai Parlament 2016. decemberében állásfoglalást fogadott el ebben a kérdésben. Ez a kolostor a buddhista hagyomány megőrzésének fontos szerepét játsza, és a kommunista párt állam messze menő hatalmát bizonyította azáltal, hogy befolyásolja a kolostor működését, és arra kényszeríti a buddhistákat, hogy fogadják el a kommunista vagy szociális társadalmi élet feltételeit. Korlátozzák a vallásgyakorlást, és így veszélyes politikai és egyházi környezetet hoznak létre, hiszen a békés vallásgyakorlást lehetetlenítik el. A buddhizmus a béke hite. A kínaiaknak engedniük kell, hogy a buddhisták békében gyakorolják vallásukat, és nem szabad, hogy őket felbújtónak vagy zavargónak címkézzék a tibeti identitás, a tibeti kultúra és vallás veszélybe került, azáltal, hogy komoly asszimilációs erőt gyakorol a kínai elfoglaló hatóság, arra hivatkozva, hogy a nemzeti egységet akarják megőrizni. A gimnáziumok Tibetben ban a tibeti nyelvet e, legfeljebb fakultatíva lehet felvenni. Egy, a, azon tibetiek, akik nem beszélnek kínaiul, nem tudnak a, a kínai gazdaságban szerephez jutni, hátrányba kerülnek, főleg azért, mert egyre több kínai migráns települ be Tibetbe. Ezen kínai politikák mondanak a kínai alkotmányban szereplő kijelentéseknek, amely alkotmány minden kisebbségnek biztosítja a saját írott és beszélt nyelv használatát. Azok a tibetiek, akik aggájaikat hangoztatták ezen szakpolitikákkal szemben, felbújtónak neveztettek, és súlyos büntetést vont mindez maga után. Tasivon Csuk, Például egy eh, tibeti nyelvhasználati aktivistát két évre zárták börtönbe, előzetes vizsgálati eh, elzárásra mindenfajta tárgyalás nélkül, eh, már pedig ő amellett volt, hogy a tibetiek használhassák és tanulhassák az anyanyelvüket. Gyülekezési szabadság, véleményszabadság. A kínai elnök hal tevékenysége alatt, az új régi elnök tevékenysége alatt a gyülekezési szabadságot továbbra is lábbal tiporják, a, mondván, hogy ez a kínai stratégiai és gazdasági érdekeket akadályozza. Így a nemzetbiztonsági törvények egy mindenre kiterjedő biztonsági építményt hoztak létre, a terrorizmus elleni harcra is hivatkoznak, amikor a kisebbségek jogait lábbal tiporják. Továbbra is korlátozzák a gyülekezési és a véleményszabadságot. A tibeti értelmiségiek, írók és bloggerek különös veszélyben vannak, hiszen a törvény alapján még súlyosabb büntetést lehet rájuk kiszabni, hogyha bárki a tibeti önözönosságának ad hangot, vagy bírálni meri a kínai eh, politikákat eh, súlyos büntetés vonhat magára. A környezetvédelmi, a termőterülethez való, vagy a saját nyelvhez való és a kultúrához való jog, tehát súlyosan sérül Tibetben, és Temba és Zhang Yangyong kínai emberi jogi ügyvédet súlyosan elítélték, a bíróság elítélte, ő a, a tibeti aktivisták védelmét látta el. Kiterjedt tehát a, az ellenőrzés most már nem csak a társadalomra, nem csak a közösségekre, hanem a közösségi hálókra is. A kínai kormány A kínai kormány tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy elnyomja a lakosságot, és gyakran internálják az emberi jogi aktivistákat. Sokan pedig eltűntek, anélkül, hogy bármi fajta vádat emeltek volna ellenük, különböző táborokba kerültek. Ez a fajta... I'm sorry if I'm too loud. Uh, Különböző uh, bíróságon kívüli um, nem szabtak rájuk ítéleteket ki, hanem uh, egész egyszerűen eltűntek. Széles körben történnek ezek az események. A kiszabadult emberek beszámoltak arról, hogy megkínozták őket, ellezárták őket, ébren tartották őket, fagyos cellákban tartották őket, megvonták tőlük az élelmet, vagy pedig a gyógyászati a kezelést, és volt, akik egy évig senyvettek az ilyen elzárásban. Sokan a kínzás következményeiben haltak meg, illetve nem kaptak orvosi kezelést. Mindez öm, a nemzetközi figyelem homlok terébe állította a kínai büntetőtörvényeket, eh, illetve azt a tényt, hogy eh, az elzárt emberek nem kapnak orvosi kezelést. Nagyon sok tibeti halt meg tehát így a kínai börtönökben. Egy másik stratégia ez, hogy megfélemlítsék a családtagokat, hogy eh, ne szólamoljanak fel ezekben az ügyekben. Ráadásul így sikerül a figyelem elől eltekerni, a közvélemény figyelme elől eltakarni azokat az eseteket, amikor valaki meghalt a börtönben. A kínai kommunista párt a jogállamiság elvére fittyet hányva um, minden olyan embert, aki felszólamul vagy megszólal a rezsim ellen um, börtönbe zár. Itt nem a jogállam, hanem a joggal való visszaélés államának tanúi vagyunk Kínában. Az emberi jogokat lábbal tikporják, anélkül, hogy bármilyen következménye volna ennek az elkövetőkre. A helyzet katasztrofális volt, és semmilyen fajta reményünk nincs arra, hogy javulna. Ajánlások. Hölgyeim és uraim! Appalling human rights a borzasztó emberi jogi jogsértések miatt, amelyek továbbra is megfigyelhetőek, az eh, szemzetésben élő tibeti kormány azt kéri az Európai Parlamenttől és az Európai Uniótól, hogy Kínára eh, helyezzen nyomást, hogy az elmúlt években elfogadott jogszabályokat módosítsák, amelyek a, a, eh, eh, a civil társadalom és a politikai jogok gyakorlását korlátozzák, és amelyek nem felelnek meg a kínai alkotmánynak és az emberi jogi egyezményeknek, például a terrorizmus elleni jogszabályok, illetve a vallásügyekkel kapcsolatos jogszabályok. Az emberi jogi helyzet Kínában és Tibetben, ez, ezen a területen a tagállamokat arra kérjük, hogy használják ki a hatásukat, főleg a Kína a 2018 novemberében Kínára vonatkozó felülvizsgálati folyamat során, hogy ennek során felvessék a tibeti helyzetet, erősítsék a nemzetközi együttműködést, a közös kezdeményezéset kezdeményezéseket hasonlóan gondolkodó országokkal. A Tibettel való párbeszédet erősítsék, ezt ugyanis 2010-ben megkezdődött, és csak így lehet a Tibet számára is elfogadható hosszú távú megoldást elérni. Kínát kérjék meg arra, hogy engedjék be az emberjogi megfigyelőket Lalungába, illetve más tibeti régiókba, és helyezenek nyomást Kínára eh, azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogi megbízott bejuthasson Tibetbe. A meglévő együttműködési mechanizmusok az EU tagállamok és Kína között eh, ezeket használják ki az környezetvédelmi kérdések megtárgyalására, például a víz eh, témára, hiszen ez Tibetnek elengedhetetlen. Értékeljék a konfliktusokból származó ásványi anyagokra vonatkozó, e, például liciumra vonatkozó e, európai e, jogszabályok betartását. Erősítsék az együttműködést Kínával a bilaterális projektekben. Köszönöm szépen a szíves meghallgatásukat. Köszönöm szépen. Tehang asszonynak köszönöm ezt az előadást, előadását, és köszönöm az ajánlásokat is, amelyeket megfogalmazott. Ezeket megjegyeztük, figyeltünk rá, megadjuk a másik felszólalónak a szót. Ahogyan sok más tibeti, Atuk Cessan is um, Indiában menekült 1991-ben. Különböző szervezetekben dolgozott, képviseleti szervezetben, és a Gese Larampa doktoratus szerezte meg, ez a buddhista filozófia doktori címem, és szoros kapcsolatot tartott fenn a buddhista közösséggel képzése során is. A előző ciklusban is a tibeti parlament tagja volt, és most is a 16. ciklus tagja, parlament tagja, ő a saját háttere okán is külön figyel a vallásgyakorlás kérdésére. Tibetiül fog beszélni, és konszekutív tolmácsolást kapunk, amelyet aztán a tolmácsok szinkron fordítanak tovább. Szózodan dele a cámaleja, cámdusajada gyanága nálolja, csüdi rangi, shū nē shū um, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnyomott, a Kínában elnyomott népek nevében szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, és köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ma délelőtt ülésre. Na, ane korantú zácsamri, ane mrikszani rángyunk, dikzi csácang a südi rángyunk, kecha chi eh, yore lan zamni sholo khanga la ya she um, china tells the world kína eh, azt az üzenetet közvetíti, hogy a vallásszabadság szerepel a kínai alkotmányban. A probléma azonban az, hogy ezt nem hajtják végre a eh, mindennapi életben. Nem düdücük çiğne dönsen işik tanışık inyiz. And I, I will this morning... Ma délelőtt bemutatom önöknek azt, hogy Tibetben hogy tagadják meg az emberektől a szabadságot, és négy különböző esetről fogok beszámolni a lehető legrövidebben.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 hogy megkövetelik az emberektől, hogy egy valakihez legyenek hülyek, nem pedig másokhoz. Előírják ezt nekik. Abba, cécsik is ez a di, gyarum én imbe inája, gyanági gyarum bocsire, a teba sie, sie machu a canda mászé, kongo cenzanya mő macsóa, kongo kubarzanya, diksim cső macsója, tindége a szega szukja resz. Eh, every Tibetan minden eh, tibeti nagyra tartja őszentségét, és mellette akar kiállni, őt akarja támogatni, Kína azonban nem csak azt eh, eh, követelik a tibetiektől, hogy ne higgyenek, ne legyenek lojálisak eh, őszentségéhez, de azt is megtiltják nekik, hogy a képét nézik vagy a, vagy a nevét kimondják. 아니 존중 제제네 다 단대 차라이 콩 맞아 그다 jikdendele And for Tibetans, uh... A tibetiek uh, számára a Van egy nagyon fontos második láma, a Pengyei láma, aki elraboltak, a kínai kormány elrabolta, őt fogva tartja, most már több mint húsz éve nem tudjuk, azt se tudjuk, hogy él vagy hal. 여름부지 구번도 차서는 난타니 미지가 라바니 여름부지 구버도스 딱 통보이나 아니 베트 저도다 아니 kaya meba thekar lo sumle zonjuk cheyag tajo tene cheyag res. And if a Tibetan is és hogyha egy e, tibetit e, őszentsége e, képével kap, kapják rajta, vagy a másik láma képével, akkor akár három éves börtönbüntetésre is ítélhetik. gyana korán szó penchen chik szőjö resz, ti penchen tele ya poma tsamalun doba yo marite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 Mm, most eh, Tibetbe eh, viszik, és a eh, tibetiek szeretnék megkapni az ő áldását, és hogyha nem kapják meg az áldását, gyakran megbüntetik őket, és akik a kínai kormányhoz, kormánynak dolgoznak, eh, azok még akár a munkájukat is elveszíthetik, és a szociális juttatásaikat csökkentik. lāga kubu diksa na ya dikshim che chukni tūs tā tī māchī wā ya na ya khusu tā kāngā māmbu chikī a rēs. And the worst of all for the Tibetans is that a legnagyobb baj a tibetiek számára az, hogy arra kérik őket, hogy a kínai vezetők eh, képét eh, tartsák eh, otthon, helyezzék ki az kis oltárukra, és tiszteletben kell, őket kell tisztelniük, és hozzájuk kell imádkozniuk. Uh, uh, and, um, the other thing is that uh, China... A másik dolog pedig az, hogy Kína e, azokat is megbüntetik, akik a, aki a tibeti buddhizmusról, e, buddhizmust hirdeti. zenchungu e, jana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 hogy, hogy őröket helyezett el a buddhista templomokba, és az ő engedélyük nélkül semmit nem lehet csinálni. And when you go to... És hogyha Lászába mennek, és meglátogatják a Bátalát vagy a Culakát, lehet, hogy láttak már erről képet, ha volt rá lehetőségük, hogy Tibetben járjanak, és itt olyan szerzetesek vannak, akik bekísérik, bekísérik önöket ezekbe a palotákba, de ezek nem igazi szerzetesek, ezek egyszerűen szerzetes ruhába öltöztetett kínai őrök. 아니 주규랑도 2050에 템버치어레스 And the Chinese uh, government A kínai uh, kormány emellett kiadott egy dokumentumot, az ötös cikk dokumentumot, és ez szerint ez a lámák elismeréséről szól. Lúcsi, pyoju tuku chatang lo korang tsugu ane takchio ane go ya tang ane chi tuku che de da jesi che kyo kansi jana uyu ni che na ane sugu ya res We have a long tradition Nagyon hosszú tradíciója van a reinkarnált lámák elismerésének, de a kínai kormány ebbe is beavatkozik ez úgy kezeli, mintha egy új munkatársat vennénk fel, minden reinkarnált lámát a kínai kommunista pártnak el kell ismernie. tanda di gi ku tu di chi jina 당가 저 차잖아 보준 나한테 그 수보텔라 추춘 두나지 찌딩긴 그 공장당 고직 때 차지를 So now um, this management most a reinkarnált lámák elismerése eh, arra szolgál, hogy a kínai eh, kormány teljes mértékben ellenőrzése alá vonja eh, ezt

A kínai turizmus engedélyével a kínaiak, illetve a tibetiek elhagyhatják Tibetet, azonban a szerzetesek, az apácák és a fiatalok, akik 30 év alatt vannak, szinte teljesen lehetetlen ezt az engedélyt megkapni, hogy elhagyják Tibetet. Hello tā chabzu māyīn bīgī pio nā la tā yā shī kio lak chī yōng kēn la yā mī tōng tā shī ngā kē chī And in January 2017 2017 januárjában őszentsége Indiában járt 4-5 ezer embernek tették lehetővé, hogy Indiába menjenek őszentségével, de végül csak 2000 ember tudta e- elhagyni Tibetet, és még a Karla Csakra megkezdése előtt vissza kellett térniük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 követelték, hogy azonnal térjenek vissza, különben a tibeti eh, családjukat megbüntették, eh, és hogyha volt olyan családtagjuk, aki a eh, kínai kínai kormánynak dolgoztak, azokat elbocsátották, és a 2000 Indiába engedett személy 90%-át azonnal visszarendelték. And uh, about 10% of the 2000 people. A 2000 ember 10 százaléka úgy döntött, hogy a Kalachakrára ott maradnak Indiában, és amikor visszatértek Tibetbe, megérkeztek a reptérre, elvették az útlevelüket, a szemük láttára megsemmisítették ezt, hosszú kihallgatásra vitték őket, és pénzbüntetésre ítélték. 아니 로축 자나 존죽 로도토야레스 아니 코라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 a nagybátyám, aki tíz évig volt kínai börtönben, őt idén engedték szabadon. 2017 augusztusában a szabadon engedése után egy nagy konferenciára kerül sor eh, Elitában, az én falumban, és ő na, neki nagyon fontos volt, hogy ezen a konferencián részt vehessen, mert tíz évig, amíg börtönben volt, nem tudott a szerzetes életben részt venni, de nem vehetett részt rajta. And he was uh, one of those Tibetans. Ő azon tibetiek egyike volt, akinek tíz évet kellett kínai börtönben töltenie, hogy egy nagy hibát jóvá tegyen. Cumag, cegászolja, Soyada, Ani Gombanala 정가 And now the Chinese government a kínai e, kormány most e, e, azt is meg akarja határozni, hogy hány éves korig lehet valaki szerzetes, és hány évet tölthet egy kolostorban.

még hogyha a Kolostorban 999 szerzetes élhet is, 3-4 ezer szerzetes tanulhatott itt buddhizmust, aki nem ott lakott a kolostorban, ez most már, ennek most már vége, most már ilyen nem ott lakó szerzetesek nem mehetnek be oda tanulni du song yo res yinba ina dhyana gi lo chobje mare pa do thawazo machawa tinde ge tseka su yo res According to the Buddhist tradition ami a buddhista eh, tradíciót illeti, hogyha valaki szerzedesnek, eh, apácának áll, akkor 7 éves korban kezdi meg eh, eh, ezzel kapcsolatban a tanulmányait. Most már a kormány ezt is szabályozni akarja, 18 éves kor előtt nem dönthet így senki. So this is also uh, one way of, um... Ez azt is jelenti, hogy amikor szab, hogy szabályozni akarják a szerzetesek számát, e, és hogyha valaki 18 éves, akkor már vannak tervei, és tudja, hogy milyen életet akar élni, és nem akar szerzetes lenni. E, so the four examples I gave before tehát négy példát mondtam el, négy példáról beszéltem be. Ez azt mutatja, hogy a vallásszabadságot megtiltják eh, nálunk. ānā lōntā rō, tōriyā rō, kōrā sōyā rō, tīndīn rō chīk, kāntar ngā tsō pō yu kū gōmbā tē sō kāngā rō, jānā rō, dhīmtōng kū sō o tīndī kī nāmbā rō chīk, yōyā mā tō chū ngō mā tī shē sā, mē yā sō Even though the Chinese kínai kormány ugyan az az üzenetet közvetíti, hogy ők támogatják a vallásszabadságot és helyreállítják a kolostorokat, ma azonban a tibeti kolostorok nagy része csak múzeum, és ennél nem több. Mondjuk, hogy a hát dhyanaagi chodo tezo inari, ishi chodo tezo inari, kachi chodo tezo inari, dhyanaagi olo yopegi, ani chulu yongzo le dhyanaagi tsime dore chikpa tangdusi. So, um, the four points I Tehát négy esetről eh, számoltam be, ez a tibeti a, eh, a, eh, népre vonatkozik, de úgy a többi vallásra, muzulmánokra, keresztényekre ugyanez a jelenség érvényes. Minden vallást teljesen megpróbálnak eh, elnyomni a kínaiak, hatalmas az elnyomás tehát. I'm very thankful. Nagyon hálás vagyok, hogy meghallgattak, és bemutathattam az ügyünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Grazie. Grazie. Köszönöm szépen, köszönjük hogy eljöttek, hogy ezt elmondták nekünk. Most pedig megadjuk a harmadik felszólalnak a szót. Nagvang Tárpa kap szót, aki a buddhista filozófiát tanultam, Kánban született, 1980-ban, 96-ban pedig Indiába emigrált. És itt a tibeti uh, tranzit iskolában tanult, um, a természetvédelem kérdésével foglalkozik, és ugyanakkor specializálódott az információs technológiában, és Dáram Szálában a helyi testületben dolgozik. Tessék, parancsoljon önni a szó. Eh, eh, First of all, I'd like to... Először is Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, illetve a tisztelt képviselőknek, valaminek minden, valami, valamint mindenkinek, aki eljött ma reggel. I'm very thankful. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra,

és nagyon is sürgős a jelenlegi helyzet megoldása. Ahonnan én jövök, az egy olyan régió, amelyben a represszió igen erős. So in, from, in my area... Tehát ebben a régióban négyen fölgyújtották magukat, és azóta ez az egész térség ellenőrzés alá került. A Tibeten kívül élő tibetiek nem kommunikálhatnak ezzel a régióval, illetve rokonaikkal ebben a régióban. Eh, don ani eh, tatung eh, nem So, oh, when a Tibetan has to travel... Ha egy tibeti el kell, hogy hagyja a saját régióját, Lászába utazik, négy

So, um, um, I come, as I said, Ahogyan elmondtam, egy olyan régióból származom, amely szigorú ellenőrzés alatt áll. Lodugacó nagybátyámat 20 éves börtönbüntetésre ítélték. So my uncle was released in 2013. 2013-ban engedték szabadon,

Az emberek a kínai zászlókat tönkretették, és azért több mint ezer ember börtönbe vetettek. So I have come here this morning. Ma délelőtt azért jöttem el, hogy az igazságot elmondjam. Uh, So um, uh, I'm very grateful that this morning uh, you have accepted. Nagyon örülök annak, hogy ma délelőtt megrendez, megrendezésre került ez a meghallgatás. Köszönöm. Grazie, grazie a lei. Adesso possiamo aprire la discussione tra, tra i deputati. Három képviselő van jelen, közöttük nyitom meg a vitát abban bízva, abban reménykedve, hogy felszólalnak, elgondolkoznak. De először pedig Deri asszonynak a külügyi szolgálattól adom meg a szót. Prigo. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a részvevőknek, hogy elmondták a véleményüket, illetve információval szolgáltak a tibeti helyzetet illetően. Ez nagyjából megfelel az általunk készített elemzésnek, illetve az általunk korábban kapott információknak. Valóban aggodalomra ad okot ez a helyzet. Minden szinten felvetettük ezt a problémát a kínai hatóságokkal is, illetve, hogy az elnök is elmondta, az emberi jogi párbeszéd keretében az ENSZ emberi jogi tanácsában is Fölvetjük ezt a problémát minden egyes alkalommal, amikor erre lehetőségünk van. Sajnos azonban a helyzet nem javul, és ez aggodalomra ad okot. Ezen kívül felkértük a kínai hatóságokat arra is, hogy hagyjanak fel az erő alkalmazásával, és engedjék meg a békés tüntetések megrendezését, illetve tegyenek egy, adjanak esélyt a párbeszédnek. Ez az egyetlen megoldás. Tiszteletben kell tartani a tibeti kultúrát, a vallást, illetve a hagyományokat. Csak így lehetséges a párbeszéd. Ahogyan ezelőttük is elmondták, a nyelvi, oktatási, vallási, kulturális jogok benne vannak a kínai alkotmányban. Úgyhogy azt kérjük Kínától, hogy tartsa tiszteletben saját alkotmányát. A 19. kongresszusra októberben került sor, és az elnök beszámolt erről. Azt látjuk, hogy azóta Kína a belső politikájában, illetve a nemzetközi szerepvállalásban egyre inkább a fejlődés modelljeként alakítja ki saját szerepét. Ez is aggodalomra ad okot, hiszen az emberi jogi helyzet nagy mértékben eltér Kínában attól a definíciótól, amely univerzálisan elfogadott, illetve amely az emberi jogok univerzális nyilatkozatában benne van. Kína megpróbálta korlátozni ezt a nyilatkozatot, ezt a definíciót a társadalmi és gazdasági jogokra, a politikai és kulturális jogokat pedig mellőzi. Ez is aggodalomra ad okot továbbra is. Fölvetjük ezt a problémát, és megpróbáljuk megtalálni annak módját, hogy együttműködhessünk a kínai hatóságokkal. És valahogy közös nevezőre jussunk, közös definíciókat alakítsunk, illetve hatékony megoldást találjunk erre a problémára. Honorable Carlson. Carlson képviselő következik. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm az előadók munkáját, illetve azt, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon szomorú itt ülni és meghallgatni azt, amit, amiről beszámolnak. Nem, mintha nem tudtam volna, mintha nem lett volna erre vonatkozóan információm korábban, de mégis nagyon elkeserít az, hogy továbbra is évek harca eredménytelen, és továbbra is küzdenünk kell ezért a témáért. Úgyhogy köszönöm szépen a bátorságukat, hiszen tudom, hogy nagy bátorság kell ahhoz, hogy harcoljanak azért az ügyért, amért harcolnak. Ezen kívül elkeserítőnek tartom azt is, hogy folyamatosan küzdünk Kínával ezek miatt a dolgok miatt, és igazából nem látom, hogy mit tehetnénk. Egyedül annyit, hogy folytatjuk az eddigieket továbbra is, kimondjuk, hogy Kína nem tartja be saját írott szavát. minden, ami tulajdonomban van, ami rendelkezésemre áll, átadok önöknek, és még egyszer sajnálom a helyzetet. Uh, thank you so much. Uh, for all the supports. Uh... Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a támogatást, illetve a fogadalmakat, az aggodalmakat. Igen, azért vagyunk itt, mert azt akarjuk, hogy az, a népünk éljen boldogan. Nem azt akarjuk, hogy elveszítsék életüket. A központi tibeti adminisztráció, illetve a számüzetésben levő kormány nem ösztönzi az önfelgyújtást, de hát mit tehetünk? Azok a tibetiek, akik Tibeten belül élnek, azok azok, akik a kínai tetteket elszenvedik látják, hogy a gyülekezési szabadság, illetve a szólásszabadság tere zsugorodik, és a hitük korlátok közé szorul. Ez pedig szörnyűséges tettekhez vezet, az önfelgyújtáshoz, az önfeláldozáshoz. Ezért azt kérjük a kínaiaktól, hogy amikor arról beszélnek, hogy a szocializmus napfényében sütkéreznek a, ti- a tibetiek, hogy hihetik el? Hogy hihetik el? Erre a kérdésre keressük a választ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a szimpátiájukkal mellettünk állnak. Jó, tre domande Három kérdést szeretnék feltenni. Az egyik általános természetű. Mennyi ellentmondást látnak aközött, hogy mindenki szolidaritásáról biztosítja önöket, de hogy milyen tényeket, milyen tettek tanúi, amikor Európában járnak országról országra, biztos, hogy mindenki a szolidaritásáról biztosítja önöket, de az a kérdés, hogy a nemzetközi nyomás megfelele ezeknek, amelyet Kínára gyakorolnak, megfelele ezeknek az ígéreteknek, ezeknek a szép szavaknak. Tehát kérdezem, hogy lát-e különbséget, mert én látok tettek és szavak között. A másik kérdésem, a buddhista iskolákra vonatkozik, ezzel kapcsolatban fogadtunk már el egy állásfoglalás indítványt. Kérem tájékoztasson az iskolák helyzetéről. Végezetül pedig önök a száműzetésben lévő parlamentet képviselik. Milyen prioritásokkal rendelkeznek? Hogyan segítik a Tibetben élő tibetieket? Azokat és azokat, akik szintén száműzetésben vannak, azon, azon ajánlásokon túl, amelyekről már beszámoltak. Nem tudom, hogy kérje még, kérje még más a szót, hogyha nem, akkor megadom a vendégeinknek a szót, hogy válaszoljanak, majd lezárjuk ezt a meghallgatást. Tessék, parancsoljanak. Thank you so much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezeket az őszinte kérdéseket, hiszen végső soron bárhova is megyünk, Mi mindig menekültek vagyunk. Van parlamentünk, van adminisztrációnk, de számüzetésben élünk. És ezek a ezek az intézmények tanulnak, tehát mi is figyelünk önökre, figyelünk arra, hogy hogyan lehet demokratikusan működni. Azt gondoljuk, hogy a demokratikus rendszerek működését eltanulva tanulhatunk sokat, és használhatunk a népünknek. Demokráciát akarunk kínálni testvéreinknek, akik soha nem hallottak még egy ilyen szabadságról. Az ő hangjukat akarjuk felerősíteni, és a népek és az emberek szándékait akarjuk megjeleníteni politikánkban. Ahogyan az elnök úr joga mondta, különböző országokba utazunk, már-már zarándok úton vagyunk, de ez többi számunkra, mint zarándok út. A világ vezetőit szólítjuk meg, a megválasztott képviselőket szólítjuk meg, hogy ne legyünk egyedül akkor, amikor ezen a zár, zarándok úton a különböző hivatalok ajtaján kopogtatunk, akkor tiszta szívvel, tiszt, nyitott lélekkel fordulnak felénk, de javítsanak ki, ha tévedek, de mégiscsak úgy érezzük, hogy hiányzik egy stratégiai akcióterv Tibetről, Tibet irányában. A nemzetközi közösség nem számoltatja el Kínát. Egy csomó nemzetközi egyezmény, nyilatkozat aláírója Kína, az egy ENSZ keretén belül. Kína pedig most már világ vezető hatalmává kezd válni, és ez még több félelemmel tölt el bennünket, hiszen felvízezik az emberi jogokat, korlátozzák a gyülekezés és a szólásszabadságot, és a világ előtt pedig el akarják adni, hogy például a nők jogát érvényesítik. A fejlesztés és a fejlődésre hivatkozva tesznek mindent, és ez a fejlődés, a gazdasági fejlődés részint a tibeti nyersanyagokból működik. Tibet Ázsia öm, élelmiszer kamérája 1,3 milliárd embert táplál a víz, mely Tibetből folyik az ország, a szomszédos országokba. A kínaiak elveszik a vizet, és nem mondják el a szomszédországoknak, hogy hova tűnt a víz. Csingcsángban például óriási mezőgazdasági területeket vetettek be, de ehhez persze víz is kell, és ezt a vízt már, vizet máshonnan hozták el. Kína az ökológiáról, a környezetvédelemről, a civilizációról beszél, de nem értjük, hogy hogyan, hiszen a tűzzel játszanak, vagy mondjuk úgy a vízzel játszanak. És az tibeti emberek eh, szándékát, gondolatait, érzelmeit figyelmen kívül hagyják. Azért vagyunk itt, hogy a világ vezetőinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy szükség van egy stratégiai akciótervre. A környezetvédelem védelmében is Tibet a világ eh, teteje 46 ezer eh, gletszer őrzi a vizet Tibetben, fontos szerepet játszunk a világ klímájában is. Tehát nem csak a tibetiekre gondoljanak, hanem maga magukra is gondoljanak, mit adnak a következő generációnak örökségként. Azt akarjuk-e, hogy a gyerekeink, unokáink oxigén maszkokban um, sétáljanak az életük során? Ez a nagy kérdés, az akciótervnek éppen ezért a tibeti ökológiai rend megőrzésére is koncentrálnia kell. Tibet a víz, de legalábbis Ázsia víz tartája, víz, vízét őrzi. Erről nem szabad megfeledkezni. Ami pedig az iskolákat illeti, a gyerekek a jövő zálogát adják. És a kommunista elit számára a fiatal generáció nagyon fontos. A tibeti gyermekek <clears throat> a tibeti iskolákból az indoktrináció intézményei, intézményei váltak. Azt akarják megmutatni, hogy a kínai vezetés hogy szereti őket, azt mutatják meg nekik, mi etetünk benneteket, mi adjuk az infrastruktúrát. Egyrészt, másrészt pedig a mandarin nyelvet is rákényszerítik a tibetiekre. Tibetben nincs sok egyetem főiskola. Azok a tibetiek, és a tibetiek azért akarnak mandarinul tanulni, mert hogyha nem tanul, tudnak mandarinul, kínaiul, akkor nem kapnak munkát, nem tudnak egyetemre menni. Kínába mennek, és ott tényleg agymosásnak vetik őket alá. Egy um, hamis tükröt állítanak a tibeti történelem elé, és próbáljuk a lojalitásokat megnyerni. De a tibetiek bátorsága abban rejlik, hogy nem adják fel a hitüket, a buddhizmusba vetett hitüket. A buddhizmus az életünk lényegét, az emberek közötti kapcsolatot határozza meg. Nem akarjuk azt mondani, hogy Kína a, a rossz fiú, hanem azt akarjuk, hogy Kína egy felelős szuperhatalom legyen a világban. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy az emberi jogok kérdésével komolyan foglalkozzanak. Hogyha annyira biztosak abban, hogy a tibetiek élvezik a szólásszabadságot, akkor miért nem engedik meg az ENSZ emberi jogi főbiztosságának, hogy ellátogasson Tibetbe? Miért nem engednek be újságírókat? Hogyha bárki el akar menni Tibetbe, hogy lássa, hogy mi történik ott, nem mehet. Ezért önöket arra buzdítjuk, menjenek el, alkossanak maguknak is képet, de hogyha saját népünk tagjait látjuk, amint önnön magukat gyújtják fel, úgy érezzük, hogy a nép vész oda, menjenek el Tibetben, lássák meg a valóságot, és ha, emeljék fel a szavukat. Mi úgy gondoljuk, hogy az erőszakmentes megközelítéssel sokat tudunk Kína, Kínának is segíteni. Az erőszak és a kapzsiság világában a tibeti gondolkodás sokat segíthet. Az erőszak ördögi körét át kell törni, és itt a tibeti buddhizmus segíthet a buddhista életlátás, a buddhista gondolkodásmód, a buddhista életvitel igenis fontos ajándék lehet a világnak. Nem arról beszélünk, hogy a tibetiek kultúrájaként őrizzük meg a buddhizmust, hanem úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan kultúra és egy olyan életvitel, amely akkor is segíthet, hogyha nem hiszünk a buddhizmusban, és békésé alakíthatjuk a világot, Everyone lives with peaceful coexistence. És mindenki számára békés együtt, egymás mellett élés biztosíthat ez. Az iskolák persze nagyon fontos szerepet játszanak ebben, de Az embereket elűzik otthonról, az iskolákat felszámolják, és ilyen módon a tibeti nyelv is meggyengül, pedig a tibeti nyelv adja a szűkebb tájhazánkat. A hazánk a tibeti nyelv is, nem csak a tibeti ország. Persze, sok más nyelvet is tanítunk az iskolákban, angolt, franciát, spanyolt, hiszen úgy gondoljuk, hogy ha az ember több nyelvet beszél, akkor több kultúrát ismer meg, gazdagszik ezáltal, de hogyha nem rendelkezik a saját anyanyelvével, ez olyan, mintha egy fának kivágtuk volna a gyökereit. A fa hajthat bár ágakat, de hogyha a gyökerek nem futnak mélyen a földbe, akkor ez a fa kiszáradásra van ítélve. nem kérjük a függetlenséget, már pedig Kína folyamatosan ezt akarja mutatni a világban, világnak, hogy a, ki, a tibetiek le akarnak válni, függetlenséget akarnak elérni. Nem, erről szó sincsen. A globalizált világban egyetlen ország sem tud egyedül élni. Minden érdek összekapcsolódik. Ázsia prosperitása és Tibet sorsa is összefüggő. Kína hatalmas fejlődésen ment keresztül, ez kihathat ránk is hajlandók vagyunk feladni a függetlenségünket, hogyha megőrizhetjük identitásunkat, hitünket, kultúránkat sértetlenül. Kína törődjön a védelemmel, a külpolitikával, legyen így, de hagyják meg nekünk a kulturális jogainkat. Engedjék, hogy azt az életet éljük, amelyet szeretnénk. Parlamenti képviselőként ennek a, ezen értékeken alapuló kultúrát szeretnénk ter, terjeszteni. Ezeket az értékeket erősítjük meg az iskolánkban, és a Dalai Láma őszentségem egy szekuláris etikai tanterve javasra is tett javaslatot. Őszentségem mindig hangsúlyozza a fizikai egészség szempontját, de ugyanakkor kiemeli, hogy ha nincsen szellemi egészségünk, akkor a világ őrületbe fordul. Ez <clears throat> vezet oda, hogy kisiklik, megbicsaklik az emberek élete, kultúrák siklanak ki. Én bizony hiszek abban, hogyha Kína meg kell, hogy változzon, akkor Kínának belülről kell megváltoznia maguk a kínaiak elégedetlenek. A fedő alatt forra a víz, forrong a, a helyzet, és ha leszorítják a fedőt, bizony robbanás történik. Attól félek, hogy ez hamar meg fog történni. Köszönöm. Bény. Eh. Prego. Thank you very much. First of all, Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és meghallgathatjuk a szemzetésben élő eh, tibetiek helyzetét, eh, és eh, ők nagyon egyértelműen megvilágították a helyzetüket, és köszönjük szépen az egyetértést, és az Európai Parlament képviselőitől. Nagy figyelemmel követjük az Európai Unió által a Tibetben, vagy Kínában, a Kínában fennálló emberjogi helyzettel kapcsolatos felvetéseket. Elszomorít bennünket, hogy úgy halljuk, hogy az Európai Unióban aggodalmak merülnek fel, amiatt, hogy úgy gondolják, hogy az Európai Unió és a kínai emberi jogi fogalom meghatározás nem fedi egymást. Emellett az is szomorító, hogy az nem sikerült gyakorlati eredményeket elérni az Európai Uniónak a Kínával folytatott párbeszéde során, azonban az Európai Uniós demokrácia, béke és biztonsági értékek képviseletét nagyra tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió hihetetlen EU emberi tragédiák romjain épült föl, ezek az emberi tragédiák Európában, Európát és a világ más részét is megrázták az első és a második világháborúban. Mi azt gondoljuk, hogy az EU és az ENSZ emberjogi nyilatkozatai és egyezményei a háborúk és a konfliktusok romjaink kerültek elfogadásra, úgyhogy semmi olyasmit nem támogatunk, ami erőszakot, szétválást és konfliktust hoz magával, vagy ilyen úton kívánják elérni továbbra is a nem erőszakos megközelítés, a nyitott, több őszinte megközelítés vezet bennünket. Az emberi jogok nemzetközi nyilatkozata e, és az Európai Uniós különböző alapvető e, nyilatkozatok és dokumentumok e, is meghatározzák a párbeszédünket az elmúlt hét évben. Most egy olyan pontra értünk el, hogy egy nagyon átgondolt stratégiát fenyeget a megszűnés a globális átalakulás miatt, a helyzet globális változása miatt. A világ más részein azt látjuk, hogy egyre inkább, egyre nagyobb a a diszharmónia, a civil eh, társadalom elnyomása, a eh, jogállamiság eh, és a jog lábbal tiprása. Ezért jöttünk most ide, mert talán az Európai Unió az utolsó reménység, amely segít nekünk ezen víziók és értékek fenntartásában, hiszen ezek a vízió, ezek az értékek, ezek a az alapelvek az egyetemes béke, közös fellendülés és közös biztonság alapjait jelentik. Úgy tűnik tehát, ezért a számunkra ez, hogy az Európai Unió és Kína emberi jogi jogértelmezése eltér egymástól, ez egy nagyon komoly és súlyos dolog. Ezek az értékek és alapelvek pedig azok, amelyek biztonságot és felvirág, felvirágzást hozhatnak a világnak, és mi azt szeretnénk, hogy párbeszéddel, nem erőszakos megközelítéssel, megértéssel működjünk együtt, úgy, ahogy az Európai Unió teszi 28 tagállamával. Nem egyszerű a problémák megoldása, de mégis a párbeszéd az egyetlen elfogadható út. Hogyha az Európai Unió nem képes ezeket az értékeket fenntartani, akkor, akkor nincs reményünk nekünk sem, és ez egy nagyon veszélyes üzenetet küld a világnak, mely szerint az erőszakmentesség nem elengedhetetlen, mi szerint a közös értékek nem képviselendők, mivel hogy a, hogy a béke nem elengedhetetlen, és hogy a konfliktus és a háború elfogadható. Hogyha ez így marad, akkor az Európai Uniós alapértékek hát teljesen erodálódnak. A kínai turizmus éve 2018-ban az EU-kínai emberi jogi csúcs találkozó és az, ahogy Kína rendkívül elnyomó módon bánik a világban a partnereivel vagy tisztviselőivel, ezek nagyon rémisztő üzenetek. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie lei, signor Köszönjük önnek is. Köszönöm, hogy a Dalai Láma képviselőjeként itt az Európai Unióban és a Nyugat-Európában képviselő Dalai Lámát eljött közénk és elmondta gondolatait. Mindezt elmondva, meg szeretném köszönni minden vendégünknek, a vita résztvevőinek, hogy itt voltak. Tudom, hogy önök is tudják, hogy Kína egy gigász, egy hatalmas ország, és hosszú ideje már komoly befolyással rendelkezik a világpolitika menetére, alakulására. De egyetértek önökkel egyet azzal, hogy az emberi jogok kérdését Tibetben és máshol nem lehet a szőnyeg alá seperni. A mi feladatunk pedig éppen az, hogy a külügyi szakbizottság, illetve az EKSZ, az Európai Külügyi Szolgálat számára megfogalmazzuk azt a kérést, hogy egy stratégiai tervet dolgozzanak ki Tibet számára. Meg kell akadályozni, hogy a tibeti kérdést a reálpolitika oltárán feláldozzák. Köszönöm szépen minnyájuknak, hogy eljöttek. Emberi Jogi Albizottságként elkötelezetten követjük ezt a feladatot és ezt a témát. Köszönöm.

possiamo iniziare, no? Sì. Bene. Abbiamo, cos'è, è l'ultimo punto mi pare questo? L'ultimo punto, sì, e la signora Post parlerà per i socialisti. Ok. Bene, passiamo allora... foto Folytatjuk a munkát, utolsó napi rendi pont. A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése. Az EU külkapcsolatai politikájának hozzájárulása nők és a lányok életének alakulásához Szímű együttes szolgálati munkadokumentum végrehajtása. Bastekkerre asszony jegyzi ezt a saját kezdeményezésű jelentést, amelyet a DEVE és a FAM, a Fejlesztés és a Nőjogi Szakbizottság készít között, közösen, és ehhez um, a DROA és az AFET véleményt készít. Itt az elmúlt évben kialakított véleményt módosítjuk. Egy olyan eszközről van szó, amelyet a parlament szakszolgálatai készítettek el. Október 27-én kaptuk meg minnyáján a jelentéstervezetet, és jelzem, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 24-e 11 óra 30. Mindezt elmondva Beszerra asszonynak adom meg a szót, tessék parancsoljon, Beszerra asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök a lehetőségnek. Eh, tanto tiempo y tanta espera llegar a... Hogy bemutathatom a véleményünket itt a Droában, hosszú időbe tellett, amíg ezt kidolgozhattuk, amíg elkészíthettük. Arra kellett várnunk, amíg a többiek elki, elvégzik a saját munkájukat. És amíg a maga a FAM szakbizottság, a nőjügi szakbizottság jelentés elkészült. 2016-tól 20-ig terjed az időszak, ebben az időszakban kettő év már eltelt. Itt elfogadták a nők egyenjogosításáról szóló akciótervet, és itt az idejem, hogy ennek az akciótervnek az előnyeit, hátrányait, eredményeit áttekintsük, és mérleget vonjunk. A közös munka a parlament szakbizottságai által végzett közös munka során tehát arra törünk, hogy felmérjük, hogy helyesen jártunk el, jó lépéseket tettünk -e, és felhasználjuk a rendelkezésünkre álló minden eszközt, azaz röviden mondva jó úton járunk -e. A DROA, tehát a mi albizottságunk vélemény szempontjai alapján mindig arra törtünk, hogy az Európai Unió külpolitikájának eszközeit a saját szakpolitikánk szempontjából vizsgáljuk meg. Fontos, hogy a nők egyenjogosításáról beszéljünk, mégpedig azért, hogy a, azért, hogy a a célját elérjem, nem akarunk más vitatott témát érinteni. Azt vizsgáljuk tehát meg, <clears throat> hogy az Európai Unió külpolitikája és az Európai Unió stratégiái hogyan hatnak, hathatnak pozitívan a nők, leányok életére a támogatott országokban. Pragmatikusan kell eljárnunk, a főképviselő asszony nyilatkozatában is erről beszélt. A cél az tehát, hogy egy ilyen nagyon fontos témát a lehető legpragmatikusabb módon vitassuk meg. Az Emberi Jogi Albizottság jelentéshez, a DEVE és FAM jelentéshez készülő véleménye két szinten próbál megjelenni. Minden a külpolitikában végrehajtott intézkedésben, ez az egyik célkitűzésünk, ki kell térni horizontális módon a nők egyenjogosításának kérdésére. Egy másik nagyon fontos üzenete a mi véleménytervezetünknek az, hogy a konfliktusos helyzetekben és a konfliktus utáni helyzetekben még hatalmas kihívások tornyosulnak előttünk. Mind a bizottság, mind az ECASZ, az Európai Külügyi Szolgálattól elvárjuk, erről is szól a vélemény, hogy készítsenek egy tanulmányt arról, hogy az akcióterv intézkedéseit hogyan lehet érvényesíteni, csak így lehet megítélni, hogy helyesen használják -e ezeket. Engedjék meg, hogy még egy szempontot kiemeljek. Ez pedig nem más, mint az, hogy milyen fontos szerepet játszanak az Európai Unió delegációi, nagykövetségei. Ezzel kapcsolatban világos iránymutatások eh, érvényesek, az akcióterv sára vonatkozó iránymutatások ezek és ezek szólnak a feladatok sokszínűségéről is. Nem szabad ezekről sem megfeledkeznünk, hiszen az Európai Unió delegációi, nagykövetségei az EU külpolitikájának alkalmazásában, végrehajtásában játszanak fontos szerepet, a focal pointok, vagy fókuszpontok is fontos stratégiai szerepet játszanak, hiszen ők a nemek közötti egyenjogúság, egyenjogúság prioritásának is érvényt kell, hogy szerezzenek. Arra is figyelni kell ugyanakkor, hogy a gyermekek jogáról szóló egyezményt eh, figyelembe vegyék, különös tekintettel a leánygyermekek jogára. Csak így válhat reális célá, hogy az Agenda 2030 céljait megvalósítsuk. Ezekre a kérdésekre kell figyelnünk, és az ide mutató változásokhoz kell hozzájárulnunk. Jelzem még, hogy az is fontos volna, hogy egy külön költségvetési fejezet szólna a nők egyenjogosításáról, különösen az EU szomszédság politikai országaiban, az EU szomszédságában lévő országaiban, akik a szomszédságpolitika tagjai. Köszönöm minden kollégának, akik együttműködtek, észrevételekkel, kommentárokkal gazdagítottak a munkát. Péntek 11.30-ig lehet benyújtani módosító, módosító indítványokat. Még egy észrevétel a módosítókról. Én magam is árnyék jelentős tevője vagyok a Nőjogi Szakbizottságban és a Fejlesztési Szakbizottságban ennek a jelentésnek, tehát én magam is horizontálisan dolgozom, három szakbizottságban jegyzem a jelentést, de persze minden szakbizottságban más-más témára lehet koncentrálni. Azok a témák, amelyek számunkra olyan fontosak, a női nemi szervek megcsonkítása, a reproduktív jogok, a gyermek, a házasság, hoz való jogok szerepelnek ugyanebben a jelentéstervezetben, de összességében <clears throat> mégiscsak úgy gondolom, hogy helyesebb volna, hogyha ezekről a jogokról elsősorban a Nőjogi Szakbizottság jelentése szólna. Ezért az én véleményem az általam fentebb felsorolt szempontokra koncentrál. a másik két szakbizottságban, a másik két jelentésben a reproduktív jogokról és a női nemi szemek a másik két szakbizottságban a két szempontról szintén módosítókat nyújtottam be. Örömmel állok az együttműködés, tekintek az együttműködés elébe, és remélem, hogy ezt a véleményt sikerül majd lezárnunk, és ilyen módon a vélemény hozzájárul majd ahhoz, hogy eh, konszenzuálisan sikerül elfogadni ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm, Beszer asszony! Szoraja Posznak adom először meg a szót, aki egy árnyék jelentéstevőt helyettesít. Mr. Chair, yes, I am... Köszönöm, elnök úr. Andi Krisztiát képviselem itt, ezért felolvasom, amit rám hagyományozott. Köszönettel tartozom Beszerának, Beszer asszonynak a kitűnő szövegért, biztos vagyok benne, hogy jó együttműködést folytathatunk az előadóval és az árnyék előadókkal. Figyelembe véve, ugye nemek közötti egyenlőség kérdése az emberi jogok egyik kulcskérdése, valamint a demokrácia és jó kormányzás fontos um, szerepet játszik, um, hiszen ezek mind a fenntartható növekedés um, sarokköveit adják. A mainstreaming és a nemek közötti egyenlőség szempontjait horizontálisan kell kezelni az EU külpolitikai fellépésében. Vannak kulcskérdések, például a meggyengült államokban a nők szerepe, vagy a konfliktusos helyzetekben, vagy a konfliktus utáni helyzetekben a nők szerepe, illetve a nők szerepe a meditációban, nem a meditá- mediációban, nem a meditációban, a mediációban. Ezen felül pedig minőségi elemzést kell végrehajtani a szabad választás lehetőségéről, meg kell vizsgálni a lehetséges kockázatokat és a hosszú távú kihatásait az egyes szakpolitikai intézkedéseknek. Néhány gondolatot szerettem volna felvetni, mondja a kollégám, és ennek szellemében módosítókat fogok begyújtani. Köszönöm szépen. Verzsi asszony. Oui, merci. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Köszönöm szépen ezt a szöveget. Azt gondolom, hogy nem lesz nehéz eh, itt eh, konszenzusra jutni ezzel kapcsolatban. Az eredeti jelentésekkel kapcsolatban persze mindig felmerülnek eh, hiányok, vagy hiányérzések, ami a gazdaság és szociális jogokat illeti, illetve a sebezhető népcsoportok vagy csoportok támogatását, védelmét. Ebből a szempontból úgy tűnik számomra, hogy mindenképpen utalni kell az isztambuli konvencióra, egyezményre, az erőszak áldozatául esett nők helyzetére, utalni kell emellett a szegénységre, főleg a nők esetében, hiszen a nők 70%-a kevesebbet keres, mint a hasonló helyen dolgozó férfi kollégák, lehetővé kell tenni a nők számára azt, hogy bizonyos jogokkal rendelkezzenek a foglalkoztatáshoz, a vagyonhoz, az egészséghez való jog, illetve a természeti erőforrásokhoz való jog. És ez is kulcsfontosságú a fejlesztési, a fenntartható fejlesztési célok elérésében azt gondolom, hogy Beszere asszonyt nem lepi meg, hogyha a migráns nők e, és lányok helyzetét külön kiemelem. A e, tegnapi vita az Európai Unió és Afrika közötti kapcsolatok e, keretében mindenképpen felvetendő. És ebben az értelemben fogok megfogalmazni módosító javaslatokat. Nincsen semmi olyan, amiben nagyon eltérne a véleményem, inkább csak kiegészítő módosításokat fogok megfogalmazni. Tehát ebben az értelemben nyújtok be módosításokat. Köszönöm szépen. Köszönjük, Szólé képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Action Plan Ami a Gender Action Plant illeti 2016 és 2020 között eh, számos olyan politikát tartalmaz, amelyeknek az alapelve, hogy a nemek közötti egyenlőség emberi jog, és ez elengedhetetlen a demokrácia és a szociális gazdasági előrelépés érdekében. Azt gondoljuk, hogy valamilyen hogy sikerült nagy előrelépést elérni a nemek közötti egyenlőségben, a, és a nők és a e, lányok helyzetbe hozásában, gazdasági megerősítésében, de az, ezek az előrelépések régiókról, régiókra, országról országra változnak. Nem csak a, ezt a javulást kell felgyorsítani, hanem az elért vívmányokat is meg kell őrizni. Az európai eh, külügyi fellépésnek ebben nagyon fontos szerepe van. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a nők egyenlő esélyeket és a forrásokhoz való egyenlő hozzáférést, a döntéshozáshoz való egyenlő hozzáférést kapnak, akkor a világ békésebb és virágzóbb. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Én is be fogok nyújtani néhány módosító javaslatot, amelyekben ki emelem a a véleményemet, és amelyek fontosak a vélemény szempontjából. Az külügyi szolgálat munkáját eh, támogatni kívánjuk a szexuális és reproduktív jogokhoz való hozzáférés erősítésében, hiszen ez úgy tűnik, hogy hiányzik a javaslattervezetből. Emellett statisztikai adatokkal fogjuk kiemelni eh, azt, eh, hogy az EKS mely területeken nem lép fel megfelelő e, elkötelezettséggel, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Unió e, erősítse ezt a szerepvállalást a nők helyzetének javítása érdekében. És e, egyes kivételektől eltekintve az Európai Unió a gender mainstreaming, a nemekre vonatkozó specifikus intézkedések mainstreamingelését nem gyakorolja eléggé a különböző politikákban. Köszönöm szépen, várom az együttműködést a kollégákkal. Azt gondoljuk, <coughs> hogy előrelépés nem lehet tenni, hogyha a világ fele magára marad. Köszönöm. Köszönjük. Hallgassuk meg az ECAS-t, majd pedig az Európai Bizottság a DJZ asszony. Uh, grazie mille, Presidente. So many thanks for this. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Én az EKS-től uh, érkeztem, és két dolgot szeretnék tisztázni. Először is a Gender Action Plan végrehajtásáról szóló első eh, beszámoló, ez egy az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat által együtt elfogadott anyag, tehát közös kötelezettségvállalásról szól ez másodszor. Az Európai Unió delegációjának a szerepét említették, ez kulcsfontosságú a Gender Action Plan végrehajtásában. Hadd emlékeztessek arra, hogy az emberi jog és demokrácia ország stratégiának köszönhetően együtt kell működnünk a nők és a lányok jogainak erősítésében, és az emberi jogi és demokrácia ország stratégiában a nők és a lányok prioritásos szerepet kapnak. Ez egy horizontális prioritás. Ezt megerősítették az az emberjogi és demokrácia ország stratégia elfogadásakor 2016-ban. Az Európai Bizottsággal együtt elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk és megvalósítsuk a nők jogait a partnerországokban is. Végül pedig egy utolsó utalás a Gender Action Plan fő célkitűzése egy, egy hangsúlyeltolódás eh, az intézményekben is. Persze szeretnénk több nőt a vezető tisztviselői eh, pozíciókban látni. A rendelkezésünkre álló adatok alapján látunk előrelépést, de persze van még eh, mozgástér, és emellett teljesen elkötelezettek vagyunk. Köszönöm. Nives Gloria Fernández eh, parancsoljon. Köszönöm szépen, én is köszönöm az Európai Parlamentnek ezt a véleményt, ezt a, és a jelentést eh, tervezetet. Azt gondolom, hogy a nagy témák eh, nagy részét kifejtették már a kollégák, és önök is megerősítik azt, hogy nagy előrelépést sikerült elérni, persze még nagyon sok feladatunk van, ezen dolgozunk, mind az LKS kollégákkal, mind pedig delegációs szinten. Új beszámolási metodológiát alkalmazzunk, hogy elkerüljük az elmaradást, ami az első bejelentési időszak, beszámolási időszakban felmerült. Képezzük a kollégákat a gender equality, tehát a nemek között egyenlőség mainstream, mainstreamingjében, és remélem, hogy a következő jelentés további javulást mutat ebben a két témában. Köszönöm. Köszönöm, Besszerre asszony. Szeretne záró megjegyzéseket tenni? Köszönöm szépen. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy hálás vagyok a kollégák által elmondottakért. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm az LKS és a bizottság hozzászólásait, együttműködünk, és ugyanazokat a célokat tartjuk szem előtt, és feladatunk az, hogy a lehető leghatékonyabban dolgozzunk, ami azt illeti, hogy kihasználjuk a rendelkezésre álló eszközöket. Ez a cél. Egy ilyen vélemény jelentősége főleg abban mutatkozik meg, hogy ő pontosan értékeli a helyzetet. Persze önkritikusnak is kell lennünk, hogyha arról van szó, hogy kihasználjuk azokat a gyakorlatokat és eszközöket, amelyek beváltak, és lemondjunk azokról, amelyek nem váltak be. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Három szinten eh, dolgozunk tulajdonképpen a legfontosabb eh, témákban. Az emberi jogok, a női jogok és a fejlesztés három területén. Azt hiszem, hogy ez a közös megközelítés mindenképpen hasznos. Köszönöm, már elmondták, hogy mik, meddig lehet benyújtani a módosítókat. Két rövid közlendőm van. Ma délután közös ülést tartunk a magrebi delegációval 14 óra 30-kor Mauritánia kérdésében. A másik közleményem pedig az, hogy a következő rendes ülésünkre december 7-én kerül sor. Jó napot kívánok mindenkinek!